Mes chers collègues, nous allons commencer. Kedves kollégák, elkezdjük akkor az ülésünket. Mes chers collègues, la Kedves kollégák, a közlekedési szakbizottság ma egy nyilvános meghallgatást tart arról, hogy milyen hatása lesz a Brexitnek a légiközlekedési ágazatra. A célja ennek a meghallgatásnak az, hogy meghallgassuk a repterek cselőit, légitársaságok képviselőjét, az Airbus tervezőit, építőit Brexit ügyben. Hogy minél jobban megérthessük, hogy a gazdasági szereplők a repülési ágazatban hogyan élik meg ezt az időszakot, ami bizonytalanságokat tartalmaz, E, tekintettel a Brexit tárgyalásokra, és milyen fő hatások láthatók már most is, ami majd akkor fog érvényesülni, hogyha az Egyesült Királyság kilép az Unióból. Szakbizottságon belül bennünket a e, szállítási operátoroknak a gazdasági érdekei is érdekelnek, a szociális feltételek és a foglalkoztatási hatások. Feltétlenül szükséges, hogy a mozgásszabadság és az európai városok összekapcsolhatósága megmaradjon. Ezért akartuk ezt a párbeszédet. Mindenképpen azt szeretnénk, ha ez konstruktív lenne a szakértőkkel, a szerepünknek megfelelően lépünk fel, amikor itt a parlament épületében egy lényegi vitát tartunk a hatásokról, átláthatósággal, és mindazokat a bizonytalanságokat megvitatjuk, amit a Brexit hoz. Az Európai Unió történetében ez egy első alkalom, hogy egy tagállam úgy dönt, hogy itt hagy bennünket. Ez az ok, amiért ez a meghallgatás csak az egy első négy ö, sorozatból álló meghallgatáson belül, hogyan foglalkozzunk foglalkozni fogunk majd a tengerhajózási ágazattal, ugyanez vonatkozik a földi közlekedésre, a közútra és a vasútra, és a meghallgatások sorát a az utasok és a dolgozóknak a meghallgatásával fogjuk zárni. Ezek a közlekedési eszközök mind hozzánk tartoznak, ez volt az alap elképzelés, és ez mozgatja szakbizottságunkat. Összesen hetes meghallgatás, ami ezt a meghallgatást illeti, két részben fog ö, lezajlani. Az első részben három nagy Európai Uniós repülőtér vezetőit hallgatjuk meg, Heathrow-t Londonból, a Charles de Gaulle-t Párizsból és a Dublini repülőteret, mindegyiknek sajátosságai vannak, a második része a vitának pedig több légitársaság képviselőjével, illetve turisztikai képviselőkkel fogunk. Ryanair, IAG, Airlines for America, Lufthansa csoport és a TUI csoport képviselőivel, valamint az Airbus képviselőjével is meghallgatjuk. Mindegyik eh, előadáshoz egy eh, vitaidő is kapcsolódik. Először meghallgatjuk a légikikötők eh, képviselőit, utána vitát tartunk, majd pedig a második része következik a vitánknak a légitársaságokkal. Még egyszer szeretnék emlékeztetni egy alapszabályra, nagyon fontos, hogy a tájékoztatók pontosan és a Brexit hatásait helyezzék a központba. Azt kérjük tehát, hogy a, az előadás idejüket a hatásokra koncentrálják. És akkor, kedves szakértők, hozzászólók, előadók, üdvözöljük Önöket a szakbizottságunkban. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük, hogy eljöttek és megosztják gondolataikat velünk. Mi minden esetre nagyon örülünk az önök jelenlétének, és eh, miután sokan vannak, szeretnénk elmondani azt is, hogy a, az előadások 5 és 7 perc között lehet, és akik ismerjenek engem a szakbizottságban, azok tudják, hogy én az időt szigorúan veszem. Akkor már is megadom a szót Kai úrnak, Köszönöm, elnök asszony. Ön a Heathrow repülőtérnek a vezetője, üdvözlöm. Thank you, thank you, Chair, and thank you, members. Köszönöm, köszönöm elnök asszony, köszönöm a meghívóknak. John Holland Kay vagyok, Heathrow-t képviselem, az ACI Europe-nak is tagja vagyok, amely 45 európai országból 500 repteret képvisel. Kezdetnek Szerintem a Brexitet az átlag állampolgár az utazó szempontjából kell megközelíteni. Heathrow a legnagyobb összekötő reptér Európában, nagyon fontosak vagyunk, a Virgin Airlines, a British Airways, a Tarom, Aegean, és a Global Airline-ok, mint a China és a Southern Indonesia eh, airline -ok részére Körülbelül egyharmada az utasoknak 27 tagországokból érkezik, van, aki üzletügyben, van, aki szórakozni jön, van, aki pedig a 18 hosszú távú utat tesz meg Londonon keresztül. Néhány piacot csak azért lehet elérni, mert Londonból összekötjük az utasokat európai célponttal. Ez mindannyiunkat érint, hogy ezeket a járatokat használni tudjuk. A Heathrow Európa egyik legnagyobb légikikötője, árukat is összeköt, nagyon sok kereskedelmi útvonalat nagyon hozzájárul az exportpiacok növekedéséhez. Hogyha valamit gyorsan kell szállítani, akkor tipikusan légi úton szállítják, és általában a gyógyszereket, a szerveket, a romló árukat, amelyek kritikusok a jövő szempontjából, az utasgépek rakterében szállítják. Tehát a légi közlekedés nem csak egy közlekedési vagy gazdasági szektor, hanem minden szektorra kihat a Tallini kisvállalkozásnak lehetővé teszi, hogy Londonnal kereskedjen, az oxfordi tanulóknak, hogy oda eljussanak a spanyol nyaralóknak a Spanyolországba. Úgy, hogy kulturálisan, gazdaságilag összeköti az utasokat. Például az Egyesült Királyság Spanyolország az Európába tett brit utazók útjainak egyharmadát teszi ki ami nem csak azt jelenti, hogy szórakozni mennek, hanem a kultúrába is, ból is ízelítőt kapnak. A regionális gazdaságokat támogatja Európában a légi utazás léte. A KKV-k ma már Gdanskból Newcastle-be tudnak repülni, vagy Genovából az Egyesült Királyság más részébe. Ezt egyetlen más szektor sem teszi lehetővé, erre büszkének kell lennünk, és meg kell védenünk, pontosan azért, mert az EU hasznát szolgálja. De a politikusok a a két oldalán azt mondják, hogy készüljünk fel arra, hogy nem lesz kivétel a légi utazók számára. Ez mit jelent? Bár központi fontosságúak vagyunk a kereskedelem számára, más opció nincsen azt mondják nekünk, hogy menjünk vissza a 73-as státuszkó elé, a berlini fal leomlása előtti időszakra, amikor még nem voltak választási lehetőségek. Ez azt jelenti, hogy a kelet-európai országok, például Németországnak az egyik része nem fog hozzáférni ezekhez az útvonalakhoz. Azt jelenti, hogy nem lesz hozzáférés szabadsága biztosíthatóbbá többé a 27 tagállam régiói számára, hogy kevesebb brit turista érkezik Spanyolországba, Olaszországba, Görögországba? Ne hagyják, hogy ez megtörténjen. Ezt el lehet kerülni. Kolosszális vezetői kudarc lenne, ha nem tudnak kiegyezni, hogy külön megoldást találjanak a régi közlekedés számára. Ha nem találnak megoldást, akkor cserben hagyják a szavazóikat, adófizetőiket. És egyébként nem elég a Brexit végét megvárni, hanem az árucikkek, amiket már Brexit előtt eladtak, azokat védelem élvezi, de a repülőjegyeket nem, amelyeket a döntés előttről árusítottak. Ez azt jelenti, hogy a beruházásokat illetően senki nem tudja, mit hoz a jövő. Olyan tárgyalókra van szükség, akik biztonságot teremtenek, a fogyasztók bizalmát helyreállítják, általában a turizmus területén, az egyetemek részéről és minden egyes gazdasági szektor részéről Európában. Az azt jelenti, hogy az ötveszikről szóló tárgyalás második faz, ö, fázisában külön kiemelten kell kezelni a légi közlekedést. Ezen kívül a piaci hozzáférést az Egyesült Királyságban és a 27 tagállamban biztosítani kell. Mindjárt azt szeretnénk, hogy az Egyesült Királyság integráns része lenne az egységes európai piacnak. Úgyhogy ki számít itt leginkább? Az állampolgárok, az utasok. Mind a tárgyások előtt, mind utána. Hogy tervezhessék meg az útjaikat, az üzleti útjaikat, anélkül, hogy félbeszakítanák ezeket, vagy drágábbak lennének. Ezt kell biztosítaniuk. Szívesen várom a kérdéseiket, és a kollégáimmal szívesen együttműködünk Önökkel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kyle úr, tartotta az időt, és most folytatjuk Toland úrral. Ön a Dublini repülőtérnek a vezetője. Üdvözlöm a ö, közlekedési szakbizottságban. Jó napot kívánok mindenkinek. Kevin eh, Toland vagyok, a Dublini és Corki eh, repülőterek igazgatója, illetve az ACI-nek én is tagja vagyok. Kérem, hogy egyel hajtsuk arrébb a eh, szlájdokat. Írország különösen ki van téve a repülésnek. 90%-ban repülővel mennek külföldre a külföldiek, és 70%-ban az Egyesült Királysághoz kötődünk. Második leggyorsabban növekvő repülőtér voltunk Európában, 23 repülőteret szolgálunk ki. Egyesült Királyságon keresztül utazik a legtöbb utasunk, és az ír, angol repülőútvonal a legforgalmasabb Európában. 58 százalékát az Egyesült Királyság forgalmának mi adjuk. A következő szlájdon azt látják, hogy amióta nyitott légbolt létrejötte óta a megtízszereződő repülőtársaságok száma, repülőtérnek az 5 millióról 28 millióra nőtt a tavalyi évre a forgalma. Ez óriási profitot jelent Írország számára. Láthatják, hogy 36-ról 160 30 útvonalra növekedett a hálózatunk. A következő pedig azt látják, hogy 53% az Egyesült Kések forgalmának az EU-ba irányul, és 39% a, a mi forgalmunknak az Egyesült Királyságba azt és láthatják, hogy Franciaország és az Egyesült Királyság forgalma 6,8%-ot tesz ki. Írország potenciálisan nagyon megszenvedheti a Brexitet. Hogyha körülnézünk Európában, akkor azt látjuk, hogy a regionális légitársaságok vannak leginkább a szakadék szélén tehát pénzügyileg a regionális repülőterek függnek leginkább az Egyesült Királyságbeli célállomásoktól, és kerülnek nehéz helyzetbe. A következő szlájdon mm, a 25 éves kitekintést látjuk, és az Egyesült Királyságbeli légiforgalom nagyon kötődik az EU-hoz. Senki nem jósolja, hogy növekedni fog a forgalom a Brexit után. Mindenkinek negatívak a prognózisai. Írországban 44 százaléka üzletutazásoknak az Egyesült Királyságba irányul. Írország és az Egyesült Királyság között egy milliárd euró az árbevétel, Írország az Egyesült Királysággal versenyez egyébként a turisták fogadásában is, és ennek erre is nagy kiadása lesz ország a Brexitnek 75-80 százaléka az Egyesült Királyságbeli uh, forgalomnak turizmust jelent, erre is kihatása lesz a Brexitnek. kal növekedett a Dublin repülőtér forgalma, ahogy az ír gazdaság szedi össze magát, az észak-amerikai is jobban van, meg az európai is jobban van. Azt láthatjuk, hogy csökkenés várható majd a jövőben. Következő, következő, következő kulcsfontosságú fellépések. Nagy kihívás, hogy az Egyesült Államokkal fennmaradjanak a kapcsolatok, hogyha az Egyesült Királysággal csökkenne, e, hiszen mi vagyunk az első e, sziget, ezért egy északi párhuzamos e, kifutópályát építünk most. Nagyon fontos, hogy az egységes égbolt felmaradjon. 19 márciusa még messze van, de addigra el kell határozni, hogy mi lesz a helyzet, hogy számíthassunk rá a turizmusban, az emberek mozgásszabadsága szempontjából is nagyon fontos, hogy a közös utazási térség fennmaradjon, ne legyen vízum probléma. Írország, mint kritikus EU szerepvállaló nem szabad, hogy megszenvedje a brit kilépést, valamilyen Schengeni vízumrendszerre szükség lesz nagyon fontos a közös biztonsági előírások fenntartása. Hogyha különbözőek az előírások, akkor költségesebb a betartásuk az Egyesült Királyságban működő ügynökségeket, például a gyógyszerügynökséget Írországba lehet áttelepíteni. Eh, az Írországból és oda repülő Egyesült Királyságbeli járatokon a duty free erősítés is visszatérhet. Mi vagyunk az EU tagállamai közül a legkiszolgáltatottabb helyzetben, ezért nagyon sürgős, hogy világos döntések szülessenek minél hamarabb. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen, eh, Tolland úr. Most pedig azonnal megadom a szót Goldamel úrnak, aki a Párizsi Charles de Gaulle repülőteret képviseli. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Hogy megfeleljek az elvárásoknak, én is egy kicsit az előadásomat hozzáigazítom ahhoz, ami már elhangzott, hogy ne ismételjen meg, amit a többiek elmondtak a CI-nek a Párizsi repülőtér is tagja, ez egy közös egyes szervezetünk, és szeretném kihasználni ezt a néhány percet arra, hogy elmondjam ismételten azt a tapasztalatot, amit megéltünk 25 éves egységes piac után, ami nagyon átalakította az európai légi közlekedést. És ennek érdekében engedjék meg, hogy visszamenjek egy kicsit a történelemben. Európa hála az egységes piacnak, kevésbé forradalmian és nem annyira drasztikusan élte meg a nagy változásokat. A belső piac, a dereguláció, ami az Egyesült Államokban kezdődött valójában, és Európának már a tapasztalatokat adta át. De azokkal az előnyökkel, amit Európa adott. Tehát ez az egységes belső piac, ez fokozatosan épült ki, és alakultak ki a szabályok a légi közlekedésre. Tehát lassú volt a fejlődés, és ez lehetővé tette, hogy elérjük azt a helyzetet, amelyben ma vagyunk ez a e, belső egységes piac e, végül e, sikert hozott, mégpedig nagyon pozitív hatásokat tett a gazdaságra, a légiközlekedésre, és jelentősen megváltozott. És a Charles de Gaulle repülőtér ennek az egyik példája, olyan repülőtér ez, amely ma egyrészt egy nagy ö, légitársaságnak, az Air France KLM-nek a repülőtere, amely egy csomópontot ö, működtet. Ezt az egységes belső európai piac tette lehetővé, illetve a piac változásai. A második ügyfele pedig az EasyJet, amely csak úgy, mint más vállalat ágazatok, amelyek ugyancsak jelen vannak, azoknak az előnyeiből, abból az előnyökből jött létre, amit az egységes piac ad. Ha megnézzük a 25, elmúlt 25 évet, ez lehetővé tette, hogy különböző szövetségek jönnek, jöjjenek létre a légitársaságok és a légikikötők között is. És kinek az érdekében? Az utasok érdekében, akiket említett már két másik kollégám is. A az utasok végül is élvezhetik egy olyan légiközlekedést, ami lehetővé teszi, hogy megnyíljon a világ, vagy Európa megnyíljon a világnak, és ugyanakkor azt is lehetővé teszi, hogy egy nagyon fejlett légiközlekedést vegyenek igénybe, és nagyon versenyképes áron ö, utazhassanak. Ez az egységes piac lehetővé tette, hogy Európát megnyissuk a világ előtt, a világot megnyissuk Európa előtt, és egyben ö, kedvet adjunk az európaiaknak, hogy Európán belül is utazzanak. Tehát ezeket az előnyöket ö, látni kell, nem szabad ezeket elfelejteni, és a majdan következő tárgyalások során erre kell mindig gondolni, ö, a 30%-a az utasoknak a Sárdögolban repülőtéren csak átszáll, Európából érkeznek, részben az európai piacról érkeznek, és a legkülönbözőbb nemzetközi úti célokra utaznak tovább. Ez az egyik eredmény ennek az egységes piacnak. Ami még ennél is fontosabb a nagy repülőterek vonatkozásában, ahogy a kollégáim is elmondták, az, hogy a regionális repülőtereket is segíti. Franciaországban jó pár ilyen van, ugyanis a különböző útvonalak megnyíltak olyan cégek előtt, amelyek nem feltétlenül Európai Uniósak, vagy úgynevezett vidéki repülőterek, vagy más európai fővárosok vagy célállomások felé mennek. Ez jó az utasnak, ez jó a foglalkoztatásnak, és mindazoknak, akik működtetik a repülőteret. Aztán vannak azok is, akik pedig az ál- repülőtér által generált tevékenységekből élnek. Turizmust is jelent ez, megkiegészítő tevékenységet, az nem igazán jó kifejezés, mert ez nem igazán csak kiegészítő, hanem logisztika, áruszállítást is jelent, és mindez köszönhetően az egységes piacnak és a repülőtérnek. Ha megvizsgáltuk a múltat, akkor fontos azt is látni, hogy meddig értünk, érkeztünk el. Akkor a Brexitnek a legnagyobb üzenete, hogy amíg együtt építettük kollektívan Európával együtt a jelenleg meglévő helyet, olyan tárgyalásokat kell folytatnunk, ami valamennyi mértékben bizonytalanságot hoz magával, és a közlekedés nem szereti a bizonytalanságot. Olyan közlekedési mód ez, aminek kellően egyértelmű, világos szabályokra van szüksége, mégpedig előre láthatóan, hogy meg tudja magát szervezni, és nem szabad, hogy drasztikus változások legyenek akár a repülőtér szövetségek, e, akár az egyéb hatóságok szintjén, amelyek majd a nagyon bonyolult tárgyalások tárgyalásokat fogják vinni a Brexitről. Minél előbb, minél világosabb szabályokra van szükség, mert az operátorokkal, repülőtereknek a működéséhez idő kell, hogy elő fel tudjanak készülni az új szabályokra, és ez is egy komoly kihívás lesz számunkra. Végezetül azt mondhatjuk, hogy ez egy olyan világ, aminek legalább egy pár hónapra, akár egy évre is szüksége van, hogy az új szabályokhoz hozzá tudjon igazodni, amit majd a Brexit fog hozni. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen ezeket a ismertetéseket, előadásokat. A frakció koordinátorai kapják most meg a szót, rövid időre. Van der önnek is mondom, hogy eh, idő korlát van, három percig beszélhet minden koordinátor, és eh, utána frakciónként eh, egy képviselő hozzászólhat még. Van der tessék! Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen. A holland nyelvet próbálom terjeszteni. Mindenki tudja követni? Tessék, parancsoljon Van der Kampur. Nagy megtiszteltetés hollandúrhoz szólni, hollandul. Szóval Holland úrtól azt kérdezném, hogy hogyan látja az európai vívmányok joganyag jövőjét, rendkívül sok európai szabályt kell közvetlenül alkalmazni eh, heathrow n önök szeretnék-e inkább megtartani ezeket a szabályokat, vagy közöttük mazsolázni, hogy csak a legjobbak maradjanak, amelyek előnyösek az önök számára, vagy mi az ön ö, megközelítése. Holland úrnak és Toland úrnak is szól a kérdésem, nehéz a kettőt megkülönböztetni. Az ELSA-val kapcsolatos, az ELSA is ö, hoz szabályokat a repülésre vonatkozóan. Ö, mi a helyzet, a, mi lesz a helyzet a jövőben? Az ön véleménye szerint a brit repülőterek betartják-e majd az EASA szabályokat is a jövőben, és esetleg a közösségi jogról is szólhatna néhány szót? kevés időt kaptam elnök asszony, de azt el szeretném mondani, hogy van a politikai Brexit, ugyanakkor egy gyakorlati Brexit is lezajlik, maximális mértékben meg kell őrizni a vívmányainkat. Például a repülőgép piac liberális kell, hogy maradjon, vagy liberalizált kell, hogy maradjon. Köszönöm szépen, Van de Kampur A szocialisták nevében ki kíván hozzászólni. Liberácki úr, először öné a szót, tessék. So following him I... Nos, Vim példáján okulva, én pedig lengyelül szeretnék hozzászólni. Nos, nagyon lenyűgöz engem az, hogy milyen pozitív szavakat hallottunk az Európai Unióról. Már nagyon régen nem hallottam ilyen szép szavakat az Európai Unió eredményeit illetően. Másodszorban azt is lenyűgözőnek tartom, hogy mennyire tudatában vannak annak, hogy milyen negatív következményei lehetnek a Brexitnek. A Heathrow-i vezetőt kérdezem, hogy a Brexitre vagy a Brexit ellen szavazott. De nem hallottam semmit egy B-tervről. Mi történik akkor, hogyha a hard Brexit valósul meg? Akkor nagyon fájdalmas lesz hogyan fognak akkor reagálni a repterek? Most már látjuk, hogy milyen károk keletkezhetnek, milyen következmények lehetnek, hogyha a Single Sky rendszer így szétesik. De arról nem hallottunk, hogy mi az alternatíva, úgyhogy szeretném, ha erre válaszolnak. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Zile úr. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az összes előadásért. Nagyon jó kiindulás volt ez. Elnézést kérek. Éppen egy repülőt kell elkapnom, ami Lettországba megy. hogyha Berné úrnak a tárgyalási hatásköre egy év múlva nem bővül, mit várnak reptéri szabályozás terén, Eddig csak az állampolgári jogok és a pénzügyek terén rendelkezik tárgyalási mandátummal Bárnyé úr, és ezeken a területeken nincs megállapodás. Második kérdéshez is elvezet ez. A közös repülési térségbe a parlamentnek csak beleegyezési joga van az Egyesült Királyság most az egész közösségi joganyagot betartja. Önök szeretnék-e megtartani ennek a joganyagnak egy részét, vagy egyszerűen felhagynának vele, kell-e fizetni azért, hogy hozzáférjenek a közös piachoz, vagy nem. Például a balkáni országok nem fizetnek. Tehát ez, ez lenne a második kérdés. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Zile úr az ALDE frakció részéről. Bilbao asszony. Jó napot kívánok, és köszönöm. Köszönöm szépen a különböző nagyon érdekes bevezető előadásokat. Holland úrhoz fordulnék. hogyan reagál arra, hogy néhány hónapja megkezdődtek ugye a kilépési tárgyalások, rendelkezik e már olyan statisztikákkal, mi szerint már is van hatása a Brexitnek, vagy pedig meg kell ezen várni a tárgyalások végét? Szeretnénk tényleg tudni, hogy a népszavazásnak mi a közvetlen következménye fogadtak-e el már intézkedéseket, amelyekkel felkészülnek az Egyesült Királyság kilépésére. Ugye a kilépés lebonyolítását még nem tudjuk, hogy hogyan fog zajlani. Eh, június 19-én az első tárgyalási forduló alkalmával eh, az a döntés született, hogy az európai állampolgárok jogai prioritást képeznek, illetve az EU arról is döntött, hogy eh, az Egyesült Királyságnak ki kell fizetnie a be kell fizetnie a csekket, amivel tartozik, ebben egyetértenek az európai intézmények aztán Írországgal kapcsolatban egyesek azt mondták az intézményekben, hogy a Brexit után Észak-Írország vonatkozásában úgy döntés születhet. Milyen kihatása lenne Írország egyesítésének a repterekre? Köszönöm Bilbao asszony, Dalunde úr. Tack så mycket. Eh, Fru ordförande, jag tänkte också passa på att... Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is élnék ezzel a lehetőséggel, és a saját anyanyelvemen svédül hozzászólni. Köszönjük szépen, hogy ellátogattak hozzánk, és azt is eh, köszönjük, hogy egyetértenek abban, hogy a Brexit negatív következményeit korlátoznunk kell. Mi zöldek mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adhok negatív hatásokat, amiket a mobilitásra gyakorolhat a Brexit, ezeket korlátozzuk, hiszen a mobilitás mindig nagyon fontos eleme volt az Európai Uniónak, és nem engedhetjük azt meg, hogy az éghajlatváltozás hatás, változás hatásai mellett most meg a mobilitás is sérüljön. Úgyhogy azt kérdezném önökkel, hogy hogyan lehetne lépnünk, hogy minimalizáljuk a problémákat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Darunde úr. Ajutó asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én azt akartam megkérdezni, hogyha véletlenül a tanulmányok azt mutatják, hogy a Brexit a habok felé tolja el a forgalmat, és a kis repterek megszenvedik ennek a károkozását. Támogatni kell esetleg a low-cost, vagyis fapados légitársaságokat. Ugye Eddig egy sor regionális repülőtér támogatásával vagy olcsó használatával tudtak ezek a fapados cégek működni. Milyen prognózisuk van a regionális repterekre vonatkozóan ma? Köszönöm szépen, és akkor most egy percre adom meg a szót a politikai frakcióknak. Kezdjük az önökével. Markus Piper úr, egy perce van. Nos, különböző tanulmányok készültek, például az alsóházla az Egyesült Királyságból, mi szerint semmi se fog változni, aztán az ELZA és mások, másfajta tanulmányokat készítettek, és én úgy gondolom, hogy aki átmondanak B-t is kell mondania, tehát valamilyen változtatnunk kell, ez nyilvánvaló. Úgyhogy a kérdés az, hogy miből állna ez a változtatás nekünk, az Európai Uniónak, úgy kell hozzáállnunk ezen túl az érintett repterekhez, mint ahogy Svájchoz álltunk például hozzá. De hogyan szövegezhetnénk meg ezeket a változtatásokat? Köszönöm szépen, Piper úr. Szocialista frakcióból ki kíván szólni? Lucy Anderson asszony. Igen, egy kicsit a légiparága és a gyártással szeretnék foglalkozni, de néhány dolgot elmondanék. A Brexit hatását tekintve szerintem nagyon világos, hogy nem ö, jobb egy ilyen alkú, és mindenkinek az értekében, büszke európaiak számára, akármi is történik, ö, nem jó a bizonytalan helyzet. Ez ugye elhangzott. De külön szeretném megkérdezni, hogy az önök véleménye szerint a ö, dolgozók és a dereguláció ö, helyzete hogyan fog alakulni? Mert nem szeretnénk egy olyan helyzetet, ahol a munkaerő a legkisebb közös többszörös irányába vonnák el, és nem tartanák be a már elért vívmányokat. És a ö, szolgáltatói hálózat tekintetében is még egy dolog, az összes Európai Uniós országban a szolgáltatások és áruk láncolata meg kellene, hogy maradjon, és hogyan fogjuk ezt a bizonytalanság keretei között elérni. Köszönöm szépen, Foster asszony! Köszönöm szépen, és köszönöm az előadásokat. Néhány észrevételem lenne csupán az egyik a hízróval kapcsolatban, illetve ami ott hellangzott egész 973-ig mentünk vissza. Az iparág liberalizáció egészen a 80-as évekig megy vissza, amikor aztán megjelent például az EasyJet. Szeretném tudni, hogy ki javasolta azt, hogy ez szükséges ami a Dublini repülőteret illeti említette a biztonsági sztenderdeket, és ezek megfelelünk. Nem vagyok biztos abban, hogy mindenben megfelel figyelembe véve az ICAO 44 tagját, és végezetül pedig, amikor az egész jogszabálycsomag a, remélem, hogy lesz egy kellő átmeneti időszak, ami lehetővé teszi majd a jogszabályoknak az átültetését, illetve a megfelelést és a különböző ákikat és rendeleteket megfelelően lehet majd alkalmazni. Van Windenberg úr. Köszönöm szépen, elnök hogy Néhány kérdésem lenne Holland Ki úrhoz, Van de Kamp úr nyomán, illetve az EASZ-val. Ha az derül ki, hogy az Egyesült Királyság nem lesz tagja az easz nak akkor mik ennek a következményei? egyelőre tárgyalunk a kompetenciáiról is az EASA-nak. Mit jelent ez repülőtér biztonsági berendezések tekintetében, mi az álláspont, és ehhez kapcsolódóan az Egyesült Királyságban önök amellett érvelnek-e, hogy tagjai maradjanak az EASZ-nak, és hogyan próbálják a saját Egyesült Királysági tárgyaló felett befolyásolni? A másik, hogy önök a nem teljesen megvalósult európai égboltnak a részesei, ott is, és a TENTI hálózatnak is tagjai, illetve akarnak-e maradni tagjai. Elnök, köszönöm szépen, van Wittenberg és Kramer úr, öné a szó. Nos, a mazsolázgatás az nem megoldás és természetesen más országokkal is van szerződésünk, akik nem EU tagok, Norvégia, Svájc, csak hát akkor ott fizetni kell bizonyos díjakat. Úgyhogy a tíz év tíz évük lenne arra, hogy profitábilisak legyenek, de hogy ki fogja ezeket kifizetni, ezeket a díjakat az adófizetők? Tehát akkor el fogják azt fogadni, hogy az Európai Bíróság a legfelsőbb fórum, hogyha vitás ügyek alakulnak ki, vagy brit bíróságoktól várják az ítéletet. Aztán a kérdés az, hogy miért a Brexit után folytatják ezt a vitát. Nem a Brexit szavazás előtt kellett volna ennek megszületnie, és akkor más lett volna az eredmény. De az, hogy 30 évnyi ö, tagság után kilépnek, hát akkor nem kell csodálkozni, hogy ez az eredmény. Merci, Monsieur Kramer. Köszönöm szépen, Kramer úr. Az EFD eh, csoport frakció részéről van-e valaki, aki szólni kíván? Nem. Akkor most ö, eh, rengeteg kérdést kaptak. Ez vonatkozik mind arra, hogy mit kell megtartani a joganyagból, vonatkozik arra, hogy mi van az EASA-val, Továbbá a repülőterek, a regionális repülőtereket hogy fogja mindez érinteni? Kedves kollégák, és hogyha kemény Brexit történik, akkor van-e B-terv? Gondoltak -e erre? Van-e valami, a, elébe mentek-e a dolgoknak, beszélünk a mobilitásra gyakorolt hatásról, nem lenne célszerű egy európai koordinációt kialakítani már is, egy rende szabályozásról beszélünk. Mindezen kérdésekkel mindenkinek adok három perc szót, mert ezek a kérdések igenis felvetődnek. Ugyanakkor önök, mint szereplők, gondolkodtak-e már mindezekről? Önöki a szó. Holland úr, öné a szó. Uh, so, just for the record, I didn't actually campaign for the Remain. Akkor én pro-Brexit vagyok, hogyha szeretnék tudni. És hogyha a kérdés uh, az, hogy a Single European Sky az nagyon sikeres uh, projekt lehetett volna, és az én háztartásomban is így folynak meg a valódi életben, senki sem hallgat az én véleményemre, úgyhogy most azzal kell dolgoznunk, ami eredményt kaptunk. Úgyhogy a légi piac integrált piac, közös standardokra van szükség, közös együttműködési formákra. Úgyhogy az EASA-t illetőleg igen, nyilvánvalóan továbbra is az EASA-nak tagjai szeretnénk lenni, és azt hiszem, hogy ezt támogatják a többiek is. A Single European Sky-t illetően is, e, és a CESAR programot illetően is. Itt is az Egyesült Királyság volt az egyik fő e, hangadó, és nagyon sok munka folyt ennek keretében. Azt hiszem, hogy az ACDM-et e mi fogadtuk el a leghamarabb, és továbbra is részt akarunk venni a Cezár programban. Mi a hatása eddig a Brexitnek? Én azt mondanám, hogy nagyon megnőtt az utasoknak és a szállítványoknak is a száma az elmúlt hónapokban. Nagyon nagy részben ez az átváltási árfolyamoknak köszönhető, meg eh, annak is, hogy eh, most már lenyugodtak a kedélyek, és mindenki folytatja az üzletmenetet, úgyhogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy rendes menetben folyanak a dolgok. Én hallottam azt, hogy a Brexit politikai kérdés, nem üzleti kérdés. Én úgy gondolom, hogy az átlag állampolgár igényeit veszük figyelembe, akkor a gazdasági kérdések előbb-utóbb politikai kérdésé válnak, hiszen az átlag állampolgárnak és az üzleteknek is bele kell tudni szólnia ebbe. A státuszkót meg kell tartani, ez mindenki érdeke az Egyesült Királyságban is, amikor egységes légtérről beszélünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Holland úr. Most Kösz. pedig Toland. Most pedig Toland úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Mikrofont kérnek az előadónak. Az ELSA és az IGAK kérdése. Nem tudjuk. Ez a válasz a kölcsönösséget fel, kell, fel kellene tartani. Nem tudjuk, hogy az Egyesült Királyság a tárgyalásokon hogy áll hozzá ehhez a kérdéshez. Nyilvánvalóan, hogy b nincs egyelőre, a saját elképzeléseink alapján dolgozunk Írországban és az Egyesült Királyságban is, de fogalmunk sincs, hogy az Egyesült Királyság mit fog tenni, hogyan működünk majd nyilvánvalóan, hogy lesz egy jéghegy, aminek neki fogunk menni lassan-lassan, legkésőbb márciusra, és föl kell erre készülni. A regionális alapon a regionális repterek fele veszteségesen működik, és nyilvánvalóan a minden régiónak a saját reptere a legfontosabb, és hát nyilvánvalóan hogy a konnektivitás ezt nagyon fogja érinteni az Egyesült keresek felé. Szerintem a piacon kell megfizetni ezt az árat, semmiképpen sem a fogyasztóknak. Lehetővé kell tenni azt, hogy a Single Sky folytatódjon, és az utazások is folytatódjon. Észak-Írország, hát azért ennyire komplikált területre nem eveznék, csak azt mondanám, hogy Dublin illetően háromból két észak-ír utas Dublinon keresztül jön. Úgyhogy sajnálatos módon mi szenvedjük majd le, meg leginkább a Brexitet a közös pontok felbomlása miatt. A gazdaság és a turizmus teljes mértékben összefonódik, úgyhogy amit megszenved Írország, azt Észak-Írország még inkább megszenvedi majd. Látták a jéghegyet korábban, és azt is láttuk, hogy meg kell mentenünk ezt a helyzetet. Lassan a Brexitnek a valósága mindenkiben lecsapódik, és mi nagyon sok konnektivitási pontot nyújtunk az Egyesült Királyság felé. Dublinból 23 helyre repülünk az Egyesült Királyságba, úgyhogy minket nagyon aggaszt a helyzet, szeretnék egy átfogó tervet hallani, és szeretnék egy tárgyalási pozíciót. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, Tolandor, Most pedig megadom a szót Goldenen úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. A azok a repterek, amelyek az európai légterben és az egységes piacban maradnak, azok lesznek, amelyeknek a legnagyobb az esélyük mert valójában a Brexitnek a következményei elsősorban azokat fogják érkezni, akik ezeket a repülőtereket használják, és akiknek az új feltételeknek kell majd megfelelni. Itt gondolok azokra a légitársaságokra, amelyeknek például angol engedélyük van, és amelyek élvezik az egységes piacot, viszont önmagukban nincs közlekedési joguk. Tehát ők fogják elszenvedni a Brexitnek a hatásait. Ez az, aminek hatása lehet az európai térben maradni maradó reptereknek, ezért lenne érdekes megnézni, hogy mit hoz majd a kilépési tárgyalás. És több kérdéshez én is csatlakoznék, amit feltettek a különböző hozzászólók. A regionális repterek, amelyek eh, nagyon sokat eh, a eh, lókozta, tehát a fapadosoktól működnek, és angol tanúsítványa rendelkező társaságok, azoknak kell ezeket a következményeket majd elszenvedniük. Aztán a kérdés, ami felvetődik az európaiaknak, hogy a gazdasági modell a, van, ezek továbbra is fennmaradnak, és az európaiaknak megkedveltettük ezeket a különböző modelleket, amelyek napjainkban léteznek, és nem kétségeim vannak, hogy akarnak-e majd a az utasok ilyen modellek szerint utazni a továbbiakban is, és hogyha pedig légűr keletkezik, akkor meg kell nézni, hogy ezt hogyan lehet majd kitölteni az egységes piacon belül azon országokkal, amelyek továbbra is részesei lesznek az egységes piacnak. Elnök, köszönöm szépen a különböző reptérképviselőknek. Most pedig rátérünk a második panelra, és most önökre tekintek, uraim. Önök különböző légitársaságokat képviselnek, mindegyikük 5 maximum 7 percet kap, hogy elmondja önök véleménye szerint milyen várható hatásai lesznek a Brexitnek. Kezdjük Willy Walsh-sal. Ön az International Aviation group volt képviseli, és akkor öné a szó. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Az IEG tulajdonképpen az Európai Uniónak a terme- terméke, egy ö, több nemzetiségű vállalat vagyunk, amelyik ö, Spanyolországban került regisztrálásra, spanyol és londoni tőzsdén egyaránt rendben vagyunk, hat fő ágazatunk van, nyolc légitársaság tagja ennek Írországban, Egyesült Királyságban, Franciaországban, Spanyolországban regisztráltak ezen társaságok, és globális szolgáltatást nyújtunk Lengyelországon keresztül. 16 ezer munkaerőt fogadtunk, 100 ezer utas szállítunk, én jó magam ír vagyok, és én arra szavaztam, hogy maradjunk az Unióban. Én nagyon nagy örömmel szavaztam így. Az Európai Uniónak büszkének kell lenni, és biztos vagyok abban, hogy biztos is, hogy büszke is a légiközlekedésre. Hosszú idő kellett, amíg kivívtuk a szabad mozgás lehetőségét, egy alapelvet, és az iparág még eddig nem adott ingyen utazást is ehhez, biztosítottunk elfogadható, olcsó és kiterjedt utazási lehetőséget, ami segíti az emberek a szolgáltatásosik az áruk szabad mozgását, és nem csak kevesek élvezik ezt. 900 millió ember utazott a múlt évben az unión belül, ez körülbelül egy milliárd embert jelent majd az idei évben. A liberalizáció és a dereguláció óta, 93 óta a ö, verseny következtében nagyobb a választási lehetőség és olcsóbbak az árak. Nem kell nézni a ö, diákat, mert ö, mondom, a kiszolgált városok száma 692-ről több mint 3200-ra emelkedett meg. Az unión belüli szolgáltatások 61 légitársaság versenyzik egymással, és a légiközlekedési iparág gazdasági tevékenysége, turizmus, kereskedelem tekintetében 210 millió eurót tesz ki, 3,4 millió munkahelyet jelent és az Unió 27 országában kb. 8 millióan dolgoznak. A GDP 1%-át teszi ki, és 87 millió munkahelyet jelent. 2011 óta az IAG 12 milliárd USA dollárt fektetett repülőgép vásárlásba, és ezt napjainkban 16 milliárdra tesszük. Úgy gondoljuk, hogy ezek a az leszállításra kerülnek. Kicsit vált, más ezek a vállalkozás, mint a korábbiak voltak. Az egyik az az, hogy nem terjed ki a VTO a világkereskedelmi szervezet hatája a légiközlekedésre a tulajdonosi és struktúrát másképpen ellenőrzik, tehát egy bizonyos liberalizálás történt. És nagyon fontos egy külön szempontból, a légiközlekedési időszakasz egy évre előre adja el a termékeit. Három oka van, éppen ezért a tárgyalók a mi iparágunkra koncentrálnak. Egy milliárd ember van, akik várhatóan utazni fognak az idei évben, illetve a következő évben, és a légitársaságoknál vásárolják meg a jegyeiket azzal érvelhetünk, hogy a nemzetközi légügyi szolgáltatás egy meg már kipróbált keretet jelent. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió és az Egyesült Királyság egy átfogó légiközlekedési megállapodást kell, hogy aláírjon majd, és világos, nyitottabbnak kell lennie, mint amíg eddig. Olyanak, mint az USA-val, Kanadával és másokkal. El kell ismerni, hogy szorosabb kapcsolat létezik az Unió és a 27 országa és az Egyesült Királyság között. Ennek a megállapodásnak valamennyi légitársaságot le kell, hogy fedje, és fontos, hogy ugyanúgy szabadon lehessen egymás területén működni. Azt is tisztázni szükséges, hogy az Egyesült Királyságban és a 27 uniós országban bármelyik félnek az utasai utazhatnak vele, illetve tulajdonosok lehetnek ezen vállalatokban. Fontos, hogy ez addigra, amikor az Egyesült Királyság kilép, ez tető alá kerüljön fontos, hogy az Egyesült Királyság az easz ának részese maradhasson. A nagy mértékben részt vett az EASZ kialakításában az Egyesült Királyság, és az iparágnak is jelentős volt a hozzájárulása. Úgy gondoljuk, hogy 40%-a a nem EASZ alkalmazottoknak hozzájárt a szervezet működéséhez és britek, és ennek az együttműködésnek fenn kell maradnia az irányítási struktúra úgy alakítható ki, hogy az Egyesült Királyság teljes mértékben részt vegyen a vegyes bizottságokban, igazgató tanácsokban. A repülés egy olyan iparág, ami a biztonságra épül, és úgy gondolom, hogy sem az Egyesült Királyságban, sem a 27 tagállamban senki sem gondolja azt, hogy ebből engedni lehetne. Tehát, hogyha elismerjük, hogy komoly kihívások vannak az egész ágazat számára, akkor mindenképpen prioritást kap, hogy kapjon a közlekedés, és ezt mindenütt el kell ismerni egész Európában. Köszönöm. Merci beaucoup. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig Óléri úrnak adom meg a szót. Tessék, parancsoljon! Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok, nagy öröm, hogy itt eh, lehetek, mindig nagy öröm Brüsszelben lenni, nagyon sokat eh, voltam itt, eh, amikor éppen kiépítettem azt, amit most működtetek. Mint tudják, a Ryanair a legnépszerűbb légitársaság Európában, 120 millióról 130 millióra akarjuk az utasok számát emelni, és a legolcsóbb a mi légitársaságunk, itt láthatják, a nem aci repülőterekre repülünk, hogy csökkentsük a költségeket. 41 euró az átlagos díjunk, és szeretnénk tovább csökkenteni az árakat az európai utazásoknál. Nagyon fontos ügy ez. Ugyanakkor vannak fontos problémák, amelyekkel foglalkozni kell. Igen, itt láthatják, hogy mindenhova repülünk Európában. A itt pedig azt látják, hogy 200 millió utast akarunk elérni évente, ez egy ír légitársaság, tehát hogyha az Egyesült Királyság kilép, akkor is mindenhova utazhatnak Európába, csak az Egyesült Királyságban nem. E, egyébként az Egyesült e, e, királyságból 2019-ben egy csomó repülőgépet ki tudunk hozni, és különböző regionális repülőtereken működtetni. Heathrow valószínűleg hónapokig üres lesz, de van igazi lehetőség ebben is. Egyesült Királyság és Európa között hetekig, hónapokig lehet, hogy nem lesz semmilyen légijárat 2019 márciusa után az Egyesült Királyság kormányának a jelenlegi álláspontja miatt de hát ugye az Európai Bíróság számára vörös vonal a szabad mozgás, hogy kilépnek a, a nyitott légboltból, és nincs helyette más megállapodás, akkor 12 hónapot töltenek majd azzal, hogy bilaterális megállapodást kössenek nem szeretném alulbecsülni a Lufthansa meg az Air France verseny szempontjait. Tudjuk, hogy a franciák és a németek, amikor keresztbe tehetnek az angoloknak, akkor keresztbe is tesznek. Szóval nagyon fontos, hogy a realitásokkal foglalkozzunk. Lehet, hogy nem lesznek tehát repülőjáratok. Néhány találkozom már volt a brit kormányjal és megkérdeztem, mi a b tervők azt mondták, nincs B-terv, amikor nagyon megpiszkálja őket az ember, akkor azt mondják, hogy van azért egy C-terv, az egyik Brexit miniszter azt mondta, hogy az Egyesült Királyság és Pakisztán között majd lesz bilaterális megállapodás, és akkor ez helyébe áll az EU-ba irányuló forgalomnak, vagy az kompenzálja az ágazat nevében én érvelnék, hogy ne hagyják, hogy ez megtörténjen. A 18 milliárdért építenek kifutópályát, ahelyett, hogy 2 milliárdért építenének 2018-ban egy átlagos angol munkavállaló keresheti, hogy hova utazhat vakációra. Legjobb, hogyha egy kompra ül és Írországba megy. Mm. A valóság az, ha az ágazatot nézzük, 2018. szeptemberre táján lesz a kezdete a problémáknak, a repülés akkor kell, hogy megtervezze a 19. március utáni időszakot, és már is problémákat várunk. Ha nincs időszakos megállapodás, akkor törölni fogjuk a járatokat, vagyis törölni fogjuk a 19-es nyári utazásokat. Az AIG nyilván szét fog esni, hiszen nem lehet Londonból irányítani egy spanyol ö, repülési szövetséget, úgyhogy igazi káosz fog kialakulni, ennek a káosznak a kezelésével fognak önök foglalkozni. Nagy-Britannia kevésbé fog ö, ettől kínlódni, de Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban nagyon sok repülőtérnek lesz bevétel kiesése, és mondjuk a lengyelek nem fogják kompenzálni az angolok kiesését. Lehet, hogy a duty free üzletek az Egyesült Királyságbeli reptereken majd vigaszt nyújtanak, lehet, hogy ezért fognak oda menni. Mm, Párizson, Frankfurton keresztül, vagy Skipholon keresztül lehet majd távolabbra utazni. Tehát az AEG nem fogja túlélni a hard Brexit-et. Mm, talán érdemes lenne a brit kormánynak észszerű megoldást találni, és figyelmen kívül hagyni a 12 hónappal ezelőtti népszavazást, és az EU-ban maradni. Egyébként az EU-ban is szükség van reformokra, mert 10-15 éve nem hozzák az eredményeket ezek az intézmények. A gazdag reptereket reformálják csak, meg építik újra. Ezek nem hozzák az eredményeket a Ryanair-rel lehetőség szerint támogassák önök az emberek szabad mozgását az EU-ban. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Oliri úr. a e, repterekkel e, ne e, versenyhelyzetet teremtsenek. Itt az együttműködés lenne a lényeg. Kennedy úrnak adom meg a szót. Ő az Airlines for America képviselője. Tessék. Thank you for having me. Elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm, hogy fogadták itt a jelenlétemet és az előadásomat. Az Alliance for America-nak a rangidős alelnöke vagyok. Az A4A egy kereskedelmi szervezet, 90%-át az amerikai utasoknak mi visszük, az american a united a FedEx-et, a UPS-t és az Atlas Air-t. Nagyon szanom, hogy meghívtak ide. Én a kongresszus mind a két házában dolgoztam, Obama elnökkel is, és korábban azt hittem, hogy az amerikai egészségbiztosítási rendszer reformja bonyolult, de hát eh, a Brexithez képest semmi. Ez egy nagyon összetett kérdés, amely kihat az EU-ra, az Egyesült Királyságra és Amerikára is. Nos, a légiszolgáltatásról könnyű beszélni. Azért, mert mindenki repült már valahova. Az apám 27 éves volt, amikor a 60-as években először repült. Én már 5 éves voltam, amikor a 70-es években repültem. A gyerekeim a 2000-es években születtek, és még nem voltak egy hónaposak, amikor ö, repültek. Ez ugyanolyan, mint a mobiltelefon. Valamikor luxuscikk volt, ma pedig már mindenki használja. Minden nap 377 járat indul az Amerikai Egyesült Államokból az EU-ba. 76 ezer utas szállítunk minden nap. Ezeknek körülbelül 20-valahány százalék a Heathrow-n átszáll. Sőt, a Heathrow-i forgalom 53%-a tranzitutasokból áll, tehát a Heathrow nagyon fontos az európai konnektivitás szempontjából. Két oldalú és több oldalú szerződések fektetik le a légi közlekedésnek a kereteit az egész világon. Évtizedek óta status alakult ki. Ami most elhangzott, a kormányok kereskedelmi szerződésekben fektetik le az ehhez kötődő jogokat. A 2007-es Amerika EU Open Sky-nak most lesz a 10 éves évfordulója, ami azt jelentette, hogy nincsenek korlátozások a piaci hozzáférést illetően, Európa és Amerika között. Ennek a megegyezésnek aláírója Star, Sky Team, a British Airways, Lufthansa, Air France és a KLM is. Az utasaink nagy része vagy az USA-ból Európába repülnek, vagy közvetlenül a célországba. Megvannak a kapacitások, megvannak a konnektivitási pontok, időben érkeznek a gépek, és eloszlanak a nap során az, hogy a légitársaságok versenyeznek egymással, lenyomja az árakat. Ahogy már mondtuk, amikor az Egyesült Királyság kilép majd 2019 márciusában, akkor felbomlik a rendszer. Tehát a Brexit első napján mi történik? Az amerikai utasok nem repülhetnek az Egyesült Királyságon keresztül mint ahogy azt a többiek is mondják. A személygépkocsipar, a Telekom, nekik mind van a WTO-n keresztül B tervük, még akkor is, ha nincs kereskedelmi szerződés. De én nem győzöm hangsúlyozni, hogy a légi közlekedésnek nincs alternatív terve. Bilaterális szerződések 50-es, 60-as, 70-es évekből származnak. Akkor a légi utazás nagyon más volt, mint ma. Lehet, hogy néhányuk még emlékszik erre. Ez akkor volt, amikor a telefonokat még be kellett dugni a falba, amikor még nem volt az a fajta légi utazás, mint ma. Aztán az amerikai EU Open Sky megegyezés garantálja a konnektivitást, az, hogy a kormányok támogatják ezt, ez azon nyugszik, hogy a transatlanti piac kiegyensúlyozott a Brexit ezt fölborítja aztán általában a légitársaságok egy évvel előre adják el a jegyeket, tehát most már bele kell gondolni, hogy 2018 márciusában milyen jegyeket fognak eladni a légitársaságok. Néhányan azt mondták, hogy ne a Heathrow keresztül repüljünk az USA-ból. Jó, ez jó ötlet, csak a gyakorlatban nem lehet megvalósítani. Több billió, több milliárd dollárt költöttünk arra, hogy Heathrow-n átmenjünk, körülbelül 10 legnagyobb piacunkból 8-at a Heathrow-i hub képvisel, úgyhogy most ez nem járható út számunkra. Akkor most hol tartunk? Korábban mondtam, hogy ez olyan, mint a mobiltelefon. A legtöbben azt gondolják majd, hogy a Brexit első napján még továbbra is telefonálhatnak. Persze, de ugyanezt várják el a légiutazástól is, hogy ne legyen fennakadás mind az EU, mind az Egyesült Királyságnak lépnie kell, hogy biztonságot teremtsen. Ehhez két lépés kell az Egyesült Királyság és az USA között egy Open Sky megegyezés az USA és az Egyesült Királyság között. Mi úgy gondoljuk, hogy ez járható út. A második út valamiféle egyesség az EU és az Egyesült Királyság között, hogy tovább folytatódhatjon a nyílt verseny, és ne túlszabályozzuk ezt a piacot. Nyilván kevés az idő, a kormányoknak meg kell egyezni az ipari szektorokkal, de hogyha megszakadnak a légi útvonalak az USA, az Egyesült Királyság és az EU között, az fölborít mindent mindenhol. Aztán nagyon fontos, hogy a tervek azokra a szektorokra korlátozódjanak először, amelyeket leginkább érint a negatív következmény. Most jelenleg túlszul estek a Brexitnek ezek. Ahhoz, hogy megoldhassuk ezt a problémát, megfelelő vezetésre van szükség. Köszönöm, hogy eljöttem ide, és várom a kérdésüket. Köszönöm szépen, Kennedy úr. Most pedig Thomas Kropp úrnak adom meg a szót, aki alelnöke a Lufthansa vállalat csoportnak öné a szó. Tisztelt elnök asszony, kedves képviselők! Ganz dramatisches Ereignis für ganz Europa und äh, Ez egy drámai fejlemény egész Európa számára. Nem egészen egyértelmű az, amit O'Leary úr mondott, hogy Németország és Franciaország ennyire a másik oldalon állna, de az egyértelmű, hogy szörnyű következményekkel kell számolnunk. Örülnénk, ha vissza lehetne forgatni a Brexit eredményét, de nem lehet. Úgyhogy most az a feladatunk, hogy megtartsuk ezt a nagy európai piacot. 25 évvel ezelőtt jött létre az egységes belső piac a légi közlekedésben. Néhány héttel ezelőtt a római szerződés 50. évfordulójá kapcsán megállapodtak a cégek abban, hogy ez egy egységes Európa kell, hogy legyen. De amikor itt ülök a TRAN szakbizottságban, az Európai Parlamentben önökkel, akkor a G20-akat követően, ahol a szabadkereskedelemről, az igazságos szabadkereskedelemről volt szó, tehát ha hallottam azt, amit az utasok jogairól mondtak, akkor most azt látjuk, hogy azok, akik Japánba vagy Kínába repülnek, korábban élhettek eh, a jogaikkal, és Európában is, de e, eddig védték őket a jogszabályok, most egyszerre majd a japán és a kínai féllel szemben nem védik őket. Ugyanez az emissziós kereskedelemre igaz. Pekingbe kell fizetnünk, de Katar, Berlin, Doha, azon az úton nem kell fizetnünk. Úgyhogy most képzeljék el, hogy mindenre rájön még az, hogy nem is lesz egységes piac, senki nem fekteti majd le az emissziós kereskedelem szabályait, a légikereskedelemben az utasok jogait az európai légitárságok számára, és csak az EU-ra lesz érvényes az EU-s jogszabály. Tehát az a jogszabály keret, amit itt megszabnak, mindenkire kell, hogy vonatkozzon az Unióban, és ahogy mondtam, jelenleg nagyon nagy problémáink vannak. Például nézzék Törökországot, amikor onnan indulnak gépek, például Törökországban nincsen sztrájk jog. De egy légitársaság nagy pénzeket fizet azért, hogyha Európában van a bázisa, több száz ezer alkalmazottja is lehet, úgyhogy most hatalmas ö, károkat szenvedhetünk. Eddig a belső piaccal élhetünk, Austrian Airlines, Brussels Airlines, más légitárságokat említhetek, nagy beruházásokat tudtak eszközölni de most már akkor ez lehetetlené válik, pedig mindenki azt szeretné, hogy továbbra is együtt növekedjünk. Amit nem akarunk, az az, hogy új jogszabályok szülessenek. Ezért nagyon fontos, hogy az Brexit marad, hát egyébként sajnálom, hogy marad, Egyébként mi előre láttuk évekkel ezelőtt, hogy mi lesz az eredmény egy másik döntésből, és ezért Londonban nagyon sok tulajdonunktól megszabadultunk, tehát az Open Sky igen, maradjon, de egyértelműen a bíróság és Strasbourg döntései alapján. Nem akarjuk azt, hogy azért, mert EU-s légitársaságok vagyunk, hátrányba kerüljünk. Azt akarjuk, hogy a többiek is ö, vegyék figyelembe a jogszabályokat. A, hogyha valakit együtt fognak el, azt együtt vetik börtönbe, ez egy német mondás, úgyhogy ehhez tartjuk magunkat mi is. Köszönöm szépen, Krop úr. Az asszonyt most én helyettesítem az európai kontinuitás jegyében, és most pedig Passleiner úrnak adom meg a szót, aki az International Public Policy igazgatója a TUI csoportnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon sok minden elhangzott már, én megpróbálok a turizmus vetületére koncentrálni a következő diát kérném. Tehát röviden ránézünk, akkor pontosan látjuk, hogy miről is van valójában szó. Egy turisztikai vállalkozás, több ezer dolgozónk van, nagy hajóink van, és 150 légitársággal dolgozunk együtt, legkülönbözőbb országokkal. Tehát igazi európai vállalatnak tekintjük magunkat. 1600 boltunk van Európában, szállodáink vannak, és több mint 20 millió ügyfelünk, egy, akik 180 különböző országban utaznak velünk. Hogy néhány számadatot is adjak önöknek, az, ez milyen hozzájárulást jelent az Európai Uniós GDP-hez, az 1500 milliárd eurót tesz ki, és hogyha megnézzük ezeket a grafikonokat, akkor látható az is, hogy az első öt ö, ö, destináció Franciaország, Olaszország, Portugália, Görögország az ö, britek számára, és ezeken a destinációkban több mint 10%-ot tesz ki a GDP-ben a turizmus. Ezek olyan számadatok, amire gondolni kell ahhoz, hogy teljes legyen a képünk. A következő dián azt láthatjuk, hogy mi is lehet a poten- potenciáról, lehetőségekről beszél, kell, hogy beszéljünk, mert még nem tudjuk, hogy mi lesz a végeredmény. Tehát spekulálni tudunk csak jelenleg, hogy a Brexit hogyan fog majd hatni a turizmusra. Kiszámolták, hogy 21 milliárd euró a potenciális veszteség csak a turizmus területén, amennyiben a Brexit megvalósul és hogyha ezt lebontjuk a legnépszerűbb úti célokra, például Malta, kb. 2,4% GDP kiesést fog elszenvedni a turisták költésének kimaradása miatt. Spanyolország ugyancsak a GDP 0,5%-át veszítheti, ami jelentős összeg. Bal oldalán láthatjuk a diának az előnyöket, amiket a ö, turizmus hozott az Európai Uniónak. A GDP 10%-a az a turizmusból származik az unión belül, ez 11,6% és ez több millió munkahelyet jelent az Unióban, és kb. 500 millió turistát évente, akik az Unióban látogatnak el. Itt az a világ minden részéről érkezőket egybevéve jelenti hogy további elképzelést adjak arról, hogy hogy kapcsolódik ez a Brexithez és az Egyesült Királyság utasforgalmához. Az Egyesült Királysági úti célok, ahogy ezt itt láttuk korábban, Franciaország, Portugália, Spanyolország, Olaszország és Görögország, a turisták eh, mennyisége, akik ezen országokban mennek évente, az eléggé kimagasodó, 13 eh, eh, millió fölött van a létszámuk, 2016-os adat volt, és egy észrevétel, a görögökkel 2,5 millióan mentek oda, ez 10%-a az összes nemzetközi beutazónak Görögországba tehát a beutazók 10%-a 2016-ban az Egyesült Királyságból érkezett. Nem szeretnék túlszal elidőzni a dián, de látható, hogy ez egy igazi európai kérdés, nem pedig egy Egyesült Királysági kérdés. Mindkét oldalt meg kell vizsgálni az Európai Unióban öt légitársasággal dolgozunk, tehát mindegyiket e, helyzetet kell nézni. 27 Európai Unió szállító eh, egy millió e, eh, repülőt üzemeltet, és majdnem ugyanennyit üzemeltetnek az Egyesült Királyságban. Tehát látható, hogy itt kölcsönös előnyök vannak. A Brexitnek lehet az az egy eredménye, hogy korlátozódnak a légiügyi megállapodások, hogy szűkül az európai közös légtér, lehet, hogy kevesebb lesz a választék, kevesebb lesz a verseny, ezeknek is hatások lehet, és amit korábban már mutattunk, a turisztikai bevételek is csökkenhetnek, abban az esetben, hogyha egy hard Brexit valósulna meg és a GDP-re ez is kihatással lenne az Európai Uniós országokban, de az Egyesült Királyságra is mínusz 12 milliárd euró lehetne. Ez egy szélsőséges forgatókönyv, ha megnézzük, hogyha leállna a légi közlekedés, és csak egy része lenne helyettesíthető vonatokkal, buszokkal vagy komphajókkal. Ez egy szélsőséges megközelítés, de mégiscsak ad egy képet arról, hogy mi is forog itten kockán. Következő diát kérem. Tehát, hogy néhány üzenetet még mondjak, úgy gondoljuk, hogy az európai közös légtér teret meg kell őrizni, azért, mert a 92 előtti időszak, amikor liberalizálták a légiközlekedést, az nem volt kielégítő és abban egyetérthetünk, hogy kölcsönös előnyök fűződnek ahhoz, hogy az Egyesült Királyság bent maradjon, ez létfontosságú, és végül, de nem utolsó sorban erről is hallottunk, hogy a jogi és a tervezési biztonság nagyon fontos, tehát minél előbb meg kell adni. 12-18 hónappal előre értékesítjük a nyaralásokat, ezért fontos, hogy előre lássunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pasz Leitner úr. Eh, ez ön hozzászólásával zárjuk ezt a szakaszt, ami a légitársaságokkal foglalkozott. Látjuk, hogy egy kicsit azért viharosabb a helyzet a levegőben, mint a Földön. Most akkor újra a kérdésekre térünk rá. Akkor Vin van de Kampurral kezdjük, miután ő az egyik koordinátor. Három perce van. Voorzitter, dank u zeer. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Többször tweeteltem már, a Brexit megvalósíthatatlan. Tudom, hogy a politikai pályámnak az ilyen megjegyzések árthatnak, de én a valóságból indulok ki. Két kérdést szeretnék feltenni a légitársaságoknak. Először is Kennedy úr érintette már némiképpen a témát. A régi bilaterális a repülőgépgyártási megállapodások hogyan fognak alakulni 2019 után már európai légijáratokról nem lehet szó, de a bilaterális megoldások mégiscsak életben maradnak? A második kérdés a Lufthansa-hoz és az AIG-hez szól. A Lufthansa kicsit más helyzetben van. ugye a kontinensen és az Egyesült Királyságban is jelen van, a Lufthansa pedig kifejezetten a kontinensen. A piac liberalizálás is máshogyan alakul, majd Lufthansa. Köszönöm szépen, Kamp úr, a szocialista frakció részéről, Ajala Szender asszony. Tessék, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az összes információt, a tájékoztatást, amit kaptunk. A lehető leggyorsabban kellene, és meg is próbáltuk, de a dolgok nagyon lassan mennek, szóval a lehető leggyorsabban kellene, hogy sikerüljön rendelkezni egy globális szervezettel, amit meg kellene erősíteni a Brexit után. Hát gondoljunk az összes társadalmi, szociális vonatkozásra. Az amerikai adminisztráció is elvégezte már ezt. A harmadik országokból érkező légi személyzet gondot okozhat. Ugye a közlekedési szakmák egyre kevésbé vonzóak a fiatalok számára, ezt mutatja egy friss tanulmány Európában. Vonzóbbá kell tenni ezeket, de egy olyan helyzetben, mint a Brexit, ezt nem lesz könnyű megvalósítani a fiatalok nem akarnak majd ebbe a szektorba belépni. A vegyes személyzet esetén kellemetlen jogi helyzetek alakulhatnak ki. Aztán mi a helyzet a turizmussal? Ugye vannak olyan turisták, látogatók, akiknek ugye vízumot kell beszerezniük, oroszok, kínaiak. Most a Brexit jelenlegi mm, állása szerint, hiszen pillanatnyilag csak a szakítása, vállása biztos. Nos, még a norvég típusú bánásmódra sem számíthatnának az Egyesült Királyság beliek akkor mi fog történni? A britek is előfordulhat, hogy sorba kell majd álljanak vízumért. Önök hogy látják a dolgokat? Emlékeznek a számítógépek problémájára. Nem kérdezhetek? A Három perce volt, asszonyom. Igen, én csak azt akartam kérdezni, bocsánat, akkor, hogy mi a helyzet az Ibériával, az AIG-től kérdezném, hogy mi a helyzet az Ibéria hábjával. És hogy a nemzetközi megállapodások keretében illetve az Egyesült Királyság problémái fényében hogyan tudunk majd a jövőben működni. Köszönöm, Foster asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A politikában én is úgy gondolom, hogy egy pohár lehet félig tele és félig üres, és nekünk az a feladatunk, hogy töltsük meg a poharat, akkor is, amikor kihívások vannak. Én bizakodom a mai vendégeink valószínűleg a legnagyobb agyak a repülési ágazatban, és elég kiábrándító, hogy amikor ilyen nagyok a kihívások, ennyi negatív érzelem uralkodott el ezeket most egy picit fel is sorolnám. Nagyon érdekesek voltak az előadások, tényleg egyetértek Valsúrral, hogy a szolgáltatási megállapodások megoldást kell találni, átfogó megoldást kell egész Európára, és gördülékeny átmenetre van szükség a Brexit után, hiszen a légitársaságok mindezt akarják minden tagállamból annak ellenére, hogy az elmúlt 17 évben az ELSA létrehozását, a közösségboltot, az reptéri biztonságot mind-mind átvettem, foglalkoztam ezekkel a témákkal, úgyhogy nagyon érdekelne, hogy a platform tagjai miért gondolják, hogy az Egyesült Királyság nem akarná ezeket a szabályokat a jövőben betartani, hiszen mi kezdeményeztük nagy részüket. Szóval ez a nagy kérdés, hogyha válaszolnának rá. Úgy gondolom, hogy jó kérdés az is, hogy ki a gazdája és ki ellenőrzi a területet. Egyesült Államok mintájára jött létre a nyitott égból, de még mindig nincs gazdája, hogy úgy mondjam. Tehát tovább kell lépni ezen a téren, mert még mindig van vonakodás Európában is. Ez egy általános probléma. A Ryanair hiányozni fog, nem szeretnénk, hogyha nem repülnének az Egyesült Királyságba, és nem mondjon ilyeneket, mert valaki elveszi majd az üzletüket. Én sokat küzdöttem azért, hogy a fapadosok jöhessenek az Egyesült Királyságba, és korábban is légitársaságnál dolgoztam. Úgy gondolom, hogy észszerű áron kell a szolgáltatásokat nyújtani. Nagyon jó piac az Egyesült Királyság. Úgyhogy Michael, ne menjenek el. Hiányozni fognak. És az Airlines for America nagyon jó dolgokat vetett fel. És én egy olyan cégnél dolgoztam, ami először állami volt, aztán privatizálták, aztán utána minden európai légitárságot elkezdtek keményen támogatni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne legyenek akadályok a szabad versenyben, és hogy gödülékeny legyen az átmenet a brit kilépésben. A 868 az egy másik vita, de a protekcionizmus engem is zavar. Itt a parlamentben azt hallom, hogy egyes európai légitársaságok nem akarnak külső versenytársakat, pedig az utasok jogainak egységesen az egész világon érvényesülniük kell. Szóval gondoskodni kell a jó versenyről. Én mindenképpen bizakodom, hogy sikeresek leszünk, hogy a fogyasztó számára sikeres lesz mindez, és a politikusok, a kormányok gondoskodnak arról, hogy ez a siker minél nagyobb legyen. Még egy dolog, a miniszterelnök sosem mondott olyat, hogy kemény vagy puha Brexit, azt mondta, hogy Brexit lesz. Gondoskodni. Én úgy gondolom, hogy arról kell gondoskodni, hogy a lehető legjobb Brexit alakuljon ki a csatorna mindkét partján tisztességes tárgyalás során Európának meg lett volna lehetősége, hogy máshogy járjon el. Köszönöm szépen, Foster asszony. Az fontos lenne, hogy a hozzászólások ne legyenek hosszabbak, mint az előadások. Három percben korlátoztuk őket, hogy a vitát le tudjuk bonyolítani. Meissner asszony következik. De furcsa ez, Foster asszony. A második hozzászólása hosszabb volt, mint az első, pedig már akkor is felfigyelmeztettük. Köszönöm, elnök úr, köszönjük az előadásokat is. Lesz néhány kérdésem. Először is. Tudom, hogy a Brexit népszavazás utáni napon rögtön az első hír az az volt, hogy a légi szektor ki akar vonulni a tárgyalásokról. Ez hogy történt, mikor, hol? Ez nagyon érdekelne engem, hogy ez tényleg így volt, hogy pontosan a légi közlekedést ki akarták venni. Volsúr. Ön azt mondja, hogy az EU és az Egyesült Királyság között egy egyezmény szeretne, ami jobb lenne, mint az EU-Amerika egyezmény. De az EU-Kanada egyezményt el tudja képzelni? Aztán azt mondták, hogy egy évvel előbb értékesítik a légitársaságok a jegyeket. Gondolom nem minden jegyet. Általában mennyi idővel előbb? Olíri úr, ön mindig nagyon szórakoztató előadásokat tart, az ember azt a benyomást kapja öntől, hogy a Brexit nem is olyan szörnyű. Önhöz két kérdésem lenne. Az egyik, hogy eh, ha nem kapunk bizonyosságot, akkor milyen rövid időn belül képesek reagálni? Azt mondják, hogy az Egyesült Királyság bent akar maradni a Single Sky-ban. Hogyan képzelik el ezt? Aztán megint csak az eladott jegyeknek hány százalékát értékesítik egy évvel korábban, és hogyha nem kaphatunk jobb biztonságot, akkor mi történik majd ezekkel a jegyekkel? Aztán Krop úr, ön azt mondta, hogy mi rossz törvényeket hozunk. Hát nem mi hozzuk, hanem a bizottsággal ö, karöltve. Ezt ö, csak azért mondom, mert nagyon pontosan ez a hozzáállás vezetett a Brexithez, hogy ránk mutogattak, hogy nagyon sok minden rossz Brüsszelből jön. Kérdés, a Lufthansa számára mit jelentene a Brexit? Passliner úr? 21 milliárd eurós veszteség a turizmusban, ezt említette. Ez csak az Egyesült Királyságra vonatkozik, vagy hol? És aztán azt mondja, hogy másfél évvel korábban foglalják le az utakat. De hány százalékban? Köszönöm. Köszönöm szépen, Meister asszony. A zöldek nevében Kramer úr. Herr Köszönöm szépen, Kropp úr. Azt mondta, igazságos kereskedelemre van szükség, de hát most sem igazságos, különböző díjak van a különböző reptereken, különböző légitárságoknak, különböző díjai ugyanazon a reptére, ez sok minden csak nem fair, úgyhogy ott vannak még a szubvenciók, és ön úgy gondolja, hogy a Brexit után ez változni fog? Majd jobb, igazságosabb alap alakul ki? Ryanair. Dániában be is tiltották önöket, mert a szociális standardokat képtelenek betartani, és nem is lehet oda repülni. Úgyhogy ez, erről mit gondol? Aztán nyilvánvalóan, hogy évek óta a gibraltári helyzet az megoldhatatlan az utasjogok területén, és önök mit gondolnak, hogyha a Brexit létrejön, akkor Gibraltár ugye nem lesz már érintett itt, akkor kevesebb problémánk lesz. Aztán vegyük Kanadát példának, olyan magasak a reptéri díjak, hogy minden egyes reptér profitábilisan működik, és nem is kell őket támogatni. Ez egy megoldás lehetne a jövőre, hiszen az, hogy az utasok fizessék az erre, hát ez minden csak nem szociális. Köszönöm szépen, Kramer úr. Klunasszony következik. Köszönöm szépen, és köszönöm a ma délutáni hozzászólások eh, nagyon pozitív eh, eh, kicsengéssel rendelkeztek az Unió egészére nézve. Egy kérdésem lenne egy általános jellegű. Valószínűleg, hogy szükségünk van különböző légügyi megállapodásokra, nyitottabbra, rugalmasság is fontos. Ez így mind az, amit mi is szeretnénk. Bárki, aki válaszolna, milyen kommunikáció van az Egyesült Királyság és Bárnyi úr csapata között? Biztos vagyok abból, hogy sokan hallgatnak minket, és visszajelzés is lesz a meghallgatást követően. Pontosan mit is akar az Egyesült Királyság? Mindenki tudja, hogy de egyáltalán mi az, amiben gondolkodnak? Elnök, köszönöm szépen. Van-e valaki, aki szeretne szólni a szocialisták részéről? Egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindenkinek a hozzászólását, illetve magyarázatokat. Csak úgy, mint én is nagyon sajnálom, hogy az európai egységes légtérnek vége szakad az Egyesült Királysággal. De ugye tárgyalnunk kell, és nem csak az Európai Unió tárgyal, hanem az Egyesült Királyság is, ahhoz, hogy legyen egy megállapodás, politikai megállapodás kell, és ha nincs globális megállapodás, akkor nincsen. Ha 2019-ben sem lesz megállapodás, akkor képesek-e tovább és biztosítani járatokat az Egyesült Királysággal, adott esetben a jegyek árának a megemelésével, vagy vannak -e egyéb technikai korlátok is. második kérdés, Európa sokat fordított a regionális légikikötőkre. Egy kemény Brexit az kihatna -e a regionális repülőterekre, nevezetesen, hogy e, adott esetben a regionális repülőterekről induló járatokon esetleg olcsóbbak lehetnének a jegyek. A Ryanair-rel kapcsolatban kérdezem, hogy gondolják-e, hogy a jogszabályokat módosítani kellene a vállalatközpontok alapján, illetve szociális rendelkezéseket kellene, illetve a Brexitnek lehet-e hatása, az interkontinentális járatokra, amiket szerettek volna kialakítani ö, fapados járatokra. Ajutó asszony. Köszönöm, elnök úr. Szóval, ami az eluralkodó pessimizmust illeti, Óliri úrnak a kirohanása engem megmosolyogtat, hiszen inkább el kellene magyarázni, hogy a Ryanair fantasztikus tarifái nem igazán átlátható reptérszerződésekben rejlenek, nagyon jó, hogyha keveset kell fizetni az utasoknak persze. a Brexit után az íreknek biztos, hogy lesz problémája, hiába magyarázzák ennek az ellenkezőjét. És hadd kérdezzem meg, hogy a kirohanása mögött a tulajdonosi viszonyok átalakítását is tervezik? vagy pedig az Egyesült Királyságba is fognak repülni, igenis. a 2008-as irányelvet lehet, hogy meg kell változtatni, hogyha a harmadik országok légitársaságaira is vonatkozni fog. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor most rátérünk a válaszokra, és a válaszokra pedig javaslom, hogy hát abban a sorrendben szóljon mindenki, ahogy eredetileg szólt, és Walsh kezdjük. Rendben, köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseiket is. Kérem, vegyék figyelembe, hogy a kollégámnak nincs mindig igaza, és az ő előre jelzései a helyzetet illetően nem feltétlenül az, amit én osztok. Szerintem az Egyesült Királyság kapcsolatban fog maradni Európa fennmaradó részével, és az európai 27-ek is kapcsolatban fognak maradni az Egyesült Királysággal. Szerintem ez minden fogyasztónak az érdeke és egyébként Európa érdeke is. De hát eh, vannak a szeretnék látni egy olyan helyzetet, ahol a Ryanair már nem tud repülni az Egyesült Királyságból a 27-ek Európájába, és ahol az EasyJet eh, eh, nem tud az Unió 27-ek országaiban repülni. A légiközlekedés nagyon nagy mértékben hozzájárt az Európai Unió és az Egyesült Királyság sikereihez, és ez a jövőben is így lesz. De az kétségtelen, hogy biztonságra van, bizonyosságra van szükségünk, ugyanazokat a kommentárokat teszük az Egyesült Királyság kormányának is, mint amit itt elmondtunk. Úgy gondoljuk, hogy az Egyesült Királyság kormányának is a légiközlekedésre kellene koncentrálnia. Ez egyszerű és konstruktív módon kell, hogy kezelésre kerüljön és optimisták vagyunk, hogy meg tudjuk majd oldani az előttünk álló kihívásokat, és lesznek a továbbiakban is légijáratok az Egyesült Királyság és a Unió többi része között. Tudom, hogy vannak kollégák, akik e, nem értenek ezzel egyet. A struktúrák már régóta kezdődtek ki ö, alakításra, ezért a, a tulajdoni viszonyok is rendkívül bonyolultak, de ezek továbbra is érvényesek maradnak, és a struktúrák sokszor nem feleslegesen koncentráltak, nem biztos, hogy ezeket meg kell ismételni, de ha szükséges módosítani ezeken, akkor ahogy mondtam, az EIG az minden szabálynak meg fog felelni a jövőben is, és az Egyesült Királyság továbbra is jelentős eleme lesz a világ légiközlekedésnek. Az EASA egy nagyon nagy mértékben hozzájárult a biztonsághoz az Európai Unió 27 államában és az Egyesült Királyságban is, aki repüléssel töltötte az életét, az ezt reméli a jövőre nézve is. Elnök, köszönöm. Köszönöm, Orfor. Betartotta a három percet, és Oléri úr. Néhány kérdéssel szeretnék foglalkozni, amit Van de Kampur említett. Szerintem egyetlen európai ország sem tud egyedül tárgyalni az Egyesült Királysággal. A 27-eknek együtt kell maradniuk, mert ha nem, akkor szétesik az unió az Egyesült Királyság állapotának, hogyha kell -e vízum vagy nem, az lényegtelen, mert úgysem lesz légiközlekedés egy hard Brexit esetén és Foster asszony sem a realitásokkal foglalkozik, mert majd úgy is lesz megállapodás. Egy nincs megfelelő mechanizmus arra, hogy az Egyesült Királyság megkösse a megállapodást, és azt sem tudják, hogy mit akarnak, hogy ki akarnak-e az Európai Unió Bíróságának a hatásköréből is lépni a német hölgy nem lesz külön special treatment, külön kezelés. Szerintem a Brexit egy nagy gazdasági öngyilkosság. Az Egyesült Királyság ezt meg fogja szenvedni, Európa is, néhány év múlva negatív növekedés lesz, és ez rossz lesz az egész iparágnak. Azért, mert mi rugalmasak vagyunk, el tudjuk vinni a repülőket az Egyesült Királyságból, és 2019 áprilisától máshonnan tudunk repülni, néhány hónap kell ehhez, amíg a britek majd rájönnek arra, hogy vagy Skóciába, vagy Írországba mennek nyaralni, vagy sehova. Kramer úr, imádom a, a megközelítésével, nem, hogy Dánországba megyünk, a legnagyobb, leggyorsabban növekvő légitársaság voltunk Kopenhágában, és több, mint az elmúlt két évben is. Azért nem telepítünk repülőgépeket, mert van egy olyan modell, ami leblokkolja a mi repülőinket, és az utasaink nem támogatják a Dán szakszervezetek fellépését, de Európának semmit sem foglalkozik ezzel az ipari terrorizmussal, ez az önök szégyene, de ne aggódjanak, majd a Dánoknak legfeljebb nem lesz olcsó repülőjegyük. Az Egyesült Királyság kormányával is kommunikálunk, általában azt gondolják, hogy egy piros-fehér Brexit lesz. A miniszterek azt javasolják, hogy az Open Sky-t egy Egyesült Királyság Európai Open Sky egyezménnyel helyettesítsék. Nem vagyok biztos abban, hogy azok, akik, por, azok a britek, akik Franciaországba, Karacsiba akarnak menni, azok ezzel körülni fognak. Nem lesz deal, nem lesz repülőjárat ez nem egy jogi mechanizmus kell ahhoz, hogy a légi repülők repüljenek. Tehát nincs, hogy magasabb árral majd megoldódnak. Egyszerűen nem lesz repülőjárat. Vagy bilaterális megállapodás, hogyha nem lesz, akkor, akkor hetekig, hónapokig nem lesz. A Ryanair-nél magasak a bérek, magasak a munkavállalói sztenderdek, nagyon sokan, akik a Lufthansa-nál, Alitáliánál és egyéb helyeken sztrájkolnak az alacsony rossz munkakörülmények miatt, azok átjönnek hozzánk, és végezül a Brexit az a olasz hölgynek mondom, nem a Ryanairnek, ő ugye a mi részvényeseink kb. 20%-a azok britek, és segítenek. Hogyha el kell adniuk, akkor majd lesz helyettük más. Remélem, hogy az Egyesült Királyság visszafordítja a Brexit elképzeléseit. Nem, lesz, nem az lesz, hogy nem lesz olcsó légjárat Spanyolországból, Olaszországba és egyéb helyekre, hanem egyáltalán nem lesz járat. És az, hogy útlevél kell, meg pénzügyi szolgáltatások, azt otthon vannak, de azt mindjárt megérzik, hogyha olcsón akarnak menni Spanyolországba vagy Portugáliába, ez nem lesz lehetséges, ez lesz a Brexitnek, és majd akkor meggondolják magukat. Mi optimisták vagyunk, majd a britek átgondolják, legalábbis remélem. Merci beaucoup. Nagyon szépen köszönöm, Oléri úr. Kopp úrnak adom meg a szót. Kennedy úrnak, bocsánat, igen, tessék. Van de Kampúr által felvetett kérdésről beszéltem volna, mások is beszéltek róla, hogy mi történik a létező bilaterális megállapodásokkal, hogyha hard Brexit van, és az első naptól kezdve nem történik más. Tehát a 40-es, 50-es, 60-as évek szolgáltatási szintjére térünk vissza. Van két nagyon komoly korlát. A 40-es, 50-es, 60-as években írták őket, és nagyon és szerepel bennük, hogy milyen szállítók, milyen légitársaságok szolgálhatják ki a piacot, tehát egy csomó nincsenek benne egyszerűen. A 40-es, 50-es, 60-as években ráadásul sokkal kevesebb repülőjárat volt, sokkal kevésbé sűrű volt a járatok közlekedése, úgyhogy kevésbé szigorúak voltak ezek az előírások. Ráadásul amerikai részről azok a vegyes vállalatok, amelyeket a KLM-el, Lufthansa-val, British Airways-zel kötöttek, véget érnek, hiszen a jogi alapja az ezeknek, hogy nyitott égbolt érvényesül Európában. Én amikor idejöttem Brüsszelbe, a Lufthansa-val dolgoztam, hogyha Heathrow keresztül repül valaki, az egy másik helyzet ugye megfelelő menetrendet kell készíteni, meg a csomagok eljutatásának gördülékenységét biztosítani kell. Mint említettem, a vegyes vállalatoknak köszönhető, hogy a Heathrow forgalmának ilyen nagy része az EU-ba irányul. Tehát ez történik az első naptól kezdve. Aztán a második kérdés, hogy mi lesz a kis és közepes repülőterekkel. Az Egyesült Államok városaiból nincs közvetlen járat ilyen repülőterekre. Ugye hub rendszer érvényesül, általában heathrow repül valaki, onnan egy vegyes állat keretében egy másik légitársaság juttatja el az amerikai üzletembert egy kis vagy közepes városba. Tehát óriási lesz a kihatás az amerikaiak számára, mert sokkal nehezebb lesz az első naptól kezdve az amerikaiaknak a behozása az EU-ba. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Thomas Kroppnak most adom meg akkor a szót. Rendben. Az amerikai hozzászólóshoz, hogyha újra tárgyalnánk a szerződést, akkor természetesen mi is azt kívánnánk, hogy Heathrow-ból repülhetünk, de talán mi lenne, hanem New Yorkba, hanem Chicagóba egyenesen. Ugyanez a helyzet a tulajdoni jogokról. A 75 ben való amerikai tulajdonjogot lehet, hogy fel kellene lazítani, lehet, hogy ez is egyik oka a problémának. Van de Kampur. Ön azt mondja, hogy milyen ö, jegyekre gyakorolt hatása lesz a Brexitnek. Hát minnyáján abban reménykedünk, a remény meg utoljára, hogy valami kiutat találunk ebből. A második kérdés, Európa tele van point-to-point -point szállítókkal. Európán belül ott van az IAG, vagy nagyon sok más, a Vizer, a Lufthansa is megalakította a sajátját, úgyhogy a Ryanair azt hiszem, hogy ők maradtak az egyetlen ír szállító, de mivel ők írek, ők szabadon mozoghatnak majd a Brexit után is. Jacqueline eh, Ford említette, hogy az igazságos versenyt új jogszabályok kell, hogy garantálják. Nem a protekcionizmusról van szó, hanem például a golföbölben vannak olyan kis államok, ahol nincsen se sztrájkjog, se semmiféle más jog, hát akkor hogy kell itt versenyt kialakítani? Az EU-ban arról van szó, hogy egységes jogok, egységes törvények, de ez nem a WTO. Minden egyes centiméterre igényt kell tartanunk. A, a VTO az mérvadó mondjuk a személygépkocsik területén, de itt nem. Meissner asszony. Lehet, hogy én azt mondtam, hogy a rossz törvények, akkor rosszul fejeztem ki magam, akkor nem szeretett törvényekre gondoltam. Mindenki, aki a belső piacon működik, az önök törvényeit amiket természetesen egyeztettek a bizottsággal és a tanácssal, kell, hogy alkalmazzák. Nem arról van szó, hogy valami jó önmagában vagy rossz, hanem hogy néha ezeket nehéz betartani. Aztán Kramer úr, az igazságosság elve. Hogyha olcsóbb jegyeket akarunk eladni, a kerozinattól nem lesz olcsóbb, a reptér sem, ahol olcsóbb jegyeket adjunk, de ugyanakkor nem csak a törzsvásárlóknak, azt is nehéz megemészteni. Aztán mi a helyzet az, hogy emögött néha több százezer alkalmazat van, őket sem szúrhatjuk hátba, ha versenyképesek akarunk menni, és a Lufthansa alkalmazottainak olyan vért akarunk adni, amiből megélnek, akkor ez nem megy. Úgyhogy ezért egy együtt fogunk harcolni, szabadon és igazságosan, a Brexit után is. Köszönöm szépen, és ez a panel Paszleitner úr válaszával zárul. Köszönöm szépen, elnök asszony, ami a vízumokat illeti. Mi inkább az Egyesült Királyságbeli személyzet mobilitása szempontjából vizsgáljuk. Tehát amikor Európába a különböző helyekre kiküldjük a célállomásokon dolgozni ezeket az embereket, eh, hogy ott eh, végezzenek munkát a cégünk számára, akkor vetődik fel ez a vízumkérdés. No, no. A teremben mikrofon nélkül beszélnek. Igen, egyetértek, mondja a Passliner úr. Tehát mi a gazdasági szempontból nézzük ezt, a saját munkatársaink szempontjából, de természetesen ez egy politikai kérdés is, hogy bizonyos országok számára gyorsabb áthaladást biztosítanak-e vagy nem. Minden esetre még korai erről nyilatkoznom, mi inkább a gazdasági vonatkozást vizsgáljuk, a saját munkatársainkat. Meissner asszonynak... Um, uh, potenciál a kérdés a potenciális vesztességekről az a tanulmány, amit elvégeztettünk, azt eredményezte, hogy 21 milliárd euró veszteséget eredményez a turisztika területén az EU 27-ekben, annak köszönhetően, hogy nem jönnek majd már Egyesült Királyságból turisták. Aztán az a kérdés, hogy a foglalásokkal mi történik. A turisták ritkán foglalnak 18 hónappal előre, bár egyre korábbra tolódik a foglalás. A kapacitás függvényében a hotelek, a gépek, így értendő a 18 hónap, hogy ezeket hogy menedzseljük. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Mielőtt elmennek, hallgassák meg az Airbus képviselőjét, és utána még egy percet kapnak kérdezni. Natalie Errár az Airbus képviseletében van itt, nagy megtiszteltetése számunkra is, önnek is 5-7 perce van. Köszönöm szépen Karima Deli, illetve köszönet a képviselőknek a meghívásért, hogy most kiegészíthetem ezt a képet. A reptereket, a légitársaságokat már hallották, most a repülőgép gyártókat is hallgassák meg. Az Airbus nagyon sokszor az európai ipari integráció szimbólumaként jelenik meg, hiszen 50%-át jelentjük a világpiacnak, technológiát fejlesztünk, innovatívak vagyunk, munkahelyeket teremtünk Európában, ugyanakkor Érteniük kell az ipari modellünket, a szárnyakat Nagy-Britanniában, a törzset Németországban, a, az utasteret Franciaországban, hajtóművet Spanyolországban gyártják. Siker nagyban múlik az emberek és a termékek szabad mozgásán, hogy a határokon ne kelljen semminek és senkinek megállni. Ettől vagyunk ilyen sikeresek világszinten, ilyen Tehát így tudunk ilyen értékesítési eredményeket elérni. Az Egyesült Királyságra összpontosítva, természetesen ez az ország nagyon fontos szerepet játszik a gyártásunkban, és Spanyolország is fontos, de észak velszben készül az összes szárny, tehát az Egyesült Királyság nélkül csak bűzt, vagyis boost gyártanánk, nem airbuszt. Száz, száz ezer embert alkalmazunk közvetetten az Egyesült Királyságban, és nagyon sok fontos technológiai fejlesztés is zajlik az Egyesült Királyságban. Gondolhatják, hogy ezek az alkatrészek többször is átmennek a Lamas csatornán. Tehát fontos, hogy gördülékenyen zajoljék ez az összefogás, összedolgozás, ami a Brexitet illeti pragmatikusan, mint tudják, az Airbus a Brexit ellen kampányolt nyilvánosan, nem ideológiai alapokon, hanem az üzleti józanész alapján. Mert a világpiacon versenyzünk, és a hosszú távú versenyképessége a különböző európai gyárainknak nagyon fontos az Egyesült államokkal versenyzünk, és a jövőben a kínaiakkal is versenyezni fogunk. Nagyon fontos, hogy megőrizzük az előnyeinket. Csak 5 percen van, úgyhogy a címeket mondanám, a négy kulcsfontosságú prioritást. Nem tudjuk igazából, hogy hogyan fog a Brexit alakulni. Az első kulcs kérdés a munkatársaink mozgatása. Ugye eh, nekünk gyorsan kell eljuttatni szakembereket különböző alkatrészeknél a beavatkozásokhoz. Tehát mondjuk egy Rolls-Royce motorgyártótól a Lamas csatornán gyorsan át kell valakit küldeni egy másik helyre. Gyors beavatkozásra van szükség. Ez az első dolog, közben 1900 külföldön élő, vagy hát a briteknél élő EU állampolgár, az EU-ban élő brit állampolgár van a menedzsereink között. Ez az első nagy kérdés. A második nagy kérdés, ami aggaszt bennünket, a határellenőrzések és a szabályozási változások kérdése. Ugyanis mi rendszeresen küldünk alkatrészeket egyik országban a másikba. Alapvető érdekünk, hogy ne kelljen vámot fizetni, illetve kezeltetni őket. EU vagy UK, vagy WTO megoldásra van szükség a vám hatás kiküszöbölésére. De igazából a nem vámjellegű akadályok aggasztják a leginkább a mi cégünket, hiszen az adminisztratív eljárások miatt késlekedhetnek a, az alkatrészek. Mondjuk képzeljék el, hogy egy szárny, vagy sok szárny valahol elakad, mert a vámkezelésnél valamilyen félreértés történik. Ez egy borzasztó nagy bevételkiesést okozhat számunkra. még hogyha vámunió jellegű megállapodás történik is, ami a határ vámkezelés problémáját kiküszöböli, akkor is lesz egy sor környezeti, környezetvédelmi jellegű probléma, hogyan lehet hatékonyan az összes ellenőrzést lebonyolítani, ezzel foglalkozni kell. Az elzáról már beszéltünk, és arról, hogy milyen fontos az elza. Természetesen nem szeretnénk, hogyha biztonság és egyéb előírásoknál eltérések következnének be. Ugye az ellenőrzés is fontos, nem csak a szabályok megalkotása, az a fontos, hogy kéz a kézben haladjon a szabályalkotás és a szabályok jogszabály betartatása. Ez egy másik fontos téma, amivel foglalkoznunk kell. Ezek tehát kulcsfontosságúak a versenyképességünk szempontjából, és van egy harmadik vonulat, a partnerségi aspektus. Az űrkutatásban van például egy angol Um, beszállítónk a Galileo programban, beszállítói láncban, a Cézár és a Clean Sky területén nagyon hasznos partnerségeink vannak, nem tudjuk, hogy mi fog ezekkel történni. Dióhéjban azt mondhatom, hogy megállapodásra nagy szükség van, anélkül nagyon nehéz helyzetbe kerülünk, illetve hogy még mindig nagy a bizonytalanság a megállapodás miben léptét jellegét illetően, és ezért nehezen tudunk versenyezni a világpiacon. Köszönöm. Köszönöm szépen, Erár asszony. Rögtön meg is nyitom a vitát. Egy percben tehetik fel tehát a kérdésüket, és nagyon szigorú leszek, Bár úr, tessék. Bach úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony Németül fogom feltenni a kérdésemet. A légi közlekedés nagy részben bizalomból áll. A, az utazók bizalmából főleg. És önök optimizmust próbáltak itt sugározni, de azért az nyilvánvalóvá vált, hogy a legnagyobb optimista is látja a 2019-es márciusi határidőt tarthatatlan. Nem lesz addigra egyezmény. Az én kérdésem a következőre vonatkozik. Önök biztosan tudják, hogy ezt a bizalmat el kell nyerniük. a biztosító társaságok lesznek azok, akik a Brexitből leginkább haszont élveznek majd. Köszönöm szépen, Rike Uréni a szó. Köszönöm, elnök asszony. Én tulajdonképpen három észrevételt szeretnék tenni, miután mindenkit meghallgattam. Az első észrevételem, hogy elhangzott a panel részéről a légi kikötőkkel kapcsolatban, hogy ezt nem lehet politikai kérdésként kezelni a Brexitet, de hát sajnos mégiscsak politikai kérdés, és a gazdaság elszenvedi a politikát. Az a nyomás, amit itt hallottam a panel, hogy azért itt mégiscsak van egy kis pánikolás, senki sem látja világosan, hogy mi lesz, és hogy milyen megoldásokat tudnánk alkalmazni. A második észrevételem, Tereza May miniszterelnök asszonyt szeretném említeni, a Brexit az Brexit nem látom, hogy itten lehetne más politikai javaslat. Annál is inkább, hogyha ezzel szembeállítom az európai szokásokat, hogy nincs semmiről megállapodás, addig, amíg nincs megállapodás mindenről. Tehát ez azt jelenti, hogy valószínű, hogy a Brexit tálokat nem látjuk most már, de valószínűleg vannak, de hát a vég kicsengés az az, hogy a a sziklapart nem távolodik el, miután mindenkit meghallgattunk. Elnök, köszönöm szépen, Rike, Anderson asszonynak adom meg a szót egy percbe. Köszönöm szépen. Én is szeretném elmondani, hogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Európai Unió és az Egyesült Királyság együtt egy sikertörténetet valósított meg de az a kérdés, hogy amit, hogyan érzik a hatás, az a kutatás fejlesztésre is lesz hatással az Európai által finanszírozott programokra, és általában arra is, hogy milyenek lesznek a, az ipari kapcsolatok európai szinten, szociális párbeszéd és egyebek és ez mindenkinek előnyös, a dolgozóknak, a szakszervezeteknek és a munkaadóknak. A kérdés, amiről beszéltek a külföldön élő munkavállalókról és a szabad mozgás, ez rendkívül fontos, és fontos, hogy hogyan alakulnak a dolgok, és hogy az Egyesült Királyság kormánya hogyan kezeli a helyzetet. Az Európai Uniós állampolgároknak a jogai nem lekerülnek teljes mértékben megvédésre, és nagyon sok ember él bizonytalanságban. És a ö, különböző bevándorlóknak is nagyon nehéz lesz a helyzetük, mert a ö, xenofóbia is erősödik a Brexit-tel együtt, és ez a munkaerőt is érinti. Tehát ezek is a kérdésekkel is kellene foglalkozni. Elnök, köszönöm szépen, Anderson asszony, és akkor Geller úrral fejezzük be a hozzászólók sorát. Köszönöm szépen, Galler a nevem, német nevem van. Szeretnék feltenni egy kérdést, eh, hallott, hallgatva, eh, hogyha ennyire nehéz és ennyire bizonytalan a helyzet, akkor eh, hogy fel lehetett tartani a gyáratási kapacitásokat az Egyesült Királysággal, és hogyha ennyire bizonytalan hogy a dolgozók kellő gyorsasággal elmozdíthatóak-e, akkor az azt jelenti, hogy akkor a kontinensre kell telepíteni a termelő kapacitásokat Erre nem gondoltak? Visszafordulok akkor Erára asszonyhoz, hogy megválaszolhassa a kérdést, amit az imént említett fejlesztés kutatás tekintetében. És mindenkit kérnék, ez egy nagyon nehéz gyakorlat lesz, de már van benne gyakorlatunk, hogy egy perccel zárják le, mi az üzen, milyen üzenetet szeretnének eljuttatni hozzánk. Ezt mindenkitől kérem. Tudom, hogy nehéz, de ez lehetővé teszi azt is, hogy mi pontosan halljuk, hogy mire van szükségük. Erre az, hogy önné a szó elég nehéz észrevétel, hogy mi fog történni a kutatás fejlesztéssel és az expatokkal. Először is megállapodás kell, amíg nem tudjuk, hogy a megállapodásnak mi lesz a tartalma, addig nehéz erről bármit is mondani. Elképzelhető, hogy az Egyesült Királyság továbbra is a 2020-asoknak tagja marad, de volt már erre precedens, politikai dimenziója is van a tárgyalásoknak, amíg semmiben nem állapodnak meg, amíg mindenben nincs megállapodás, addig nem tudjuk, hogy mi lesz a kimenetele a tárgyalásoknak. Tehát nem tudok ezzel kapcsolatban mit mondani, hogy mi lesz a, az Egyesült Királyságnak a végleges javaslata az expatokkal kapcsolatban. Nézzük azokat az embereket, fontos, hogy ezek a munkájukra koncentráljanak, és ez van. Tehát úgy gondolom, hogy a politikai kérdéseket egy ideig félre lehet tenni, de hát a politikusoknak kell megállapodást találniuk, és aztán majd mindenki bajban lesz. A e kérdését megválaszoljam, hogy hogyan lehet a bizonytalansággal együtt élni, és hogyan kell tervezni rövid, és hogy áthozni a kontinensre a az Egyesült Királysági kapacitásainkat. Hosszú, mi nagy hosszú ciklusban dolgozunk, nem tudjuk, hogy mi lesz a politikai tárgyalások eredménye. Hosszú távú képességre kell számolnunk. Fontos a know-how, és az eszközállomány is, amit az Egyesült Királyság bontakoztató, és európaiként nem küzdünk az Egyesült Királyság ellen, hanem eh, lehetőleg velük együtt szeretnénk a világ legjobb repülőjét gyártani. Tehát mi optimisták vagyunk még jelenleg, és természetesen optimisták lehetünk. A kérdés azért ennek ellenére nagyon fontos, és amíg hozzátehetem, nem csak nekünk fontos, valószínűleg még fontosabb a eh, KKV-k számára, akik beszállítók. Mert egy eh, különböző számítástechnikai berendezésekbe ruháznak be, lehet igazítani a termelési, de hogyha a vámeljárások, ellenőrzések nagy problémákat okoznak a termelésben, akkor nyilvánvalóan leginkább a KKV-k fogják ezt megszenvedni, és ez is aggodalomra ad okot, különösen, hogyha a ö, fontnak az árfolyama úgy alakul, mert hogy fontban történik az értékesítés, tehát itten a beszállítói láncot is komolyan érintheti mindez. Köszönöm szépen! És akkor a záró ö, mondata az mi lenne, Rárasszony? Az üzenet az az, hogy a maradása a legjobb opció, mert európai világban élünk, valószínűleg ez a lehető legjobb opció üzleti szempontból, mindazonáltal a politikusoknál a labda, reméljük, hogy megtalálják a, azt, hogy mi a legjobb az európai gyártóiparnak, kapacitásoknak és a légitársaságoknak. Köszönöm szépen, Elán asszony, és akkor most átadom a szót Koldanen úrnak. Köszönöm, elnök asszony. A azoknak a reptereknek a számára, amelyek az EU-ban és a közös piacon maradnak, a kérdés az, hogy milyen elvek alapján bonyolítják le a tárgyalásokat azon légitársaságok esetében, amelyek kikerülnek a közös piacról, és milyen feltételekkel működhetnek a jövőben majd. Ez a nagy kérdés. Ugye nyilván léteznek modellek, ezt említettem, és ezeket át lehet venni. Köszönöm Goldener úr, Tolan úr. Nos, az egyik dolog, Írországnak nagy szerepe lesz a Brexit után, ez az egyik. Kettő, hogy a UK-ben elvesztjük a konetikításokat. Három, az ECAC-nak a tevékenysége nagyon fontos, hogy józan észre nézve meg kell maradnia, de egyetértek Foster asszonynal és a megjegyzéseivel. És végül csak egyszerűen látnunk kellene, hogy mikor és hol, és nem látható semmi. Monsieur Walsh. Walsh úr, egy percre. Milyen üzenet szeretne közvetíteni? Köszönöm szépen. A végig közlekedésen a nagy Európai Uniós sikertörténet, és az Egyesült Királyság mindig liberális deregulált közlekedési piacot támogatott, és azt hiszem, hogy Európában egy liberális, mindent átfogó egyezményt kell megcéloznunk az Egyesült Királyság között és az országaink között amely a légi utasoknak az érdekeit szolgálja. Biztos vagyok benne, hogy ez működni fog. Uh, I take the opposite. Oléri úr, én pont az ellenkezőjét gondolom. Az Egyesült Királyság a hard Brexitbe fut bele, és biztos, hogy megszakadnak a légiutak, minden légi út megszakad már 2018 áprilisától értsék meg, hogy a határidő az nem a márciusa a 2019-es évnek, már hat hónappal előtte mindenki le fogja mondani a utakat, nem várja meg a márciust. Aztán Kramer úr, a regionális repterek, hogy pénzt vesztenek. Jó, de Charleroi mennyi volt 20 ezer utasa évente, most meg évente mennyi? 9 millió utasa és 4 milliós profitja van. Köszönöm, Kennedy úr, köszönöm. Úgy gondolom, hogy nagyon sok tagállamban jártam, EU irodákban, Egyesült Királyságbeli irodákban, és más ágazatok szemüvegén keresztül nézik a repülést, nem akarnak szektorális megállapodást. Én azt mondom, hogy egyedülálló ágazat a repülés, a szolgáltatásokat máshogy szabályozzák, azok máshogy működnek, és nincs más lehetőség, hogyha kiesik a jelenlegi szabályozás. Hogyha a tagállamokkal beszélnek, a gyógyszergyártás, az autógyártás lehet, hogy más, de a repülést külön kell kezelni. Köszönöm, Kropp úr, élje most a szó. 25 éve valósult meg a belső piac, eh, ez egy sikertörténet, ezt meg akarjuk tartani. A Lufthansa magánvállalkozás Németországban. Németország mindig a protekcionizmus ellen lépett fel, mi nyílt piacot akarunk. Ha marad a Brexit, akkor, ahogy többször mondtam, meg kell őriznünk a nyílt piacot, és mindenki számára az a szabályrendszer kell, hogy érvényesüljön, mint az európai szállítók számára. Nem lehet egy két osztályos megoldást megvalósítani. Azért nem vagyok teljesen pessimista, hogy aztán lesz egy valami egyezmény, de mivel a remény hal meg utoljára, talán az Egyesült Királyság meggondolja magát. Nem tudom, a remény. És ahogy Wim van de Kamp is mondta, Twitterte, hogy lehet, hogy a Brexit nem működik. Lehet, hogy ez a valóság, ezért mindenkit megkérek arra, hogy ha van remény, akkor a Brexitet fordítsuk vissza. Köszönöm, Pászlányer úr. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan a Brexit egy nagyon érzelem fűtött téma. Látni fogják, hogy a Brexit mindenkire kihat a turizmusra, nem csak az Egyesült Keresekben, az EU-s tagállamokban is negatívan hat, akár születik egyesség, akár nem. Köszönöm szépen. A konklúzió a mai napra az, hogy még nem vonhatjuk le a konklúziókat, de a parlament betölti a szerepét, megszervezte a vitát, mindenki megkapta a lehetőséget, hogy hozzászóljon minden vendégünk férfi volt ugyan, mégis nagyon sok érdekeset mondtak, beszéltünk az egységességboltról, a kutatási programokról, a tárgyalásról, az EASA szerepéről, mi eh, mindig is védtük, és a jövőben is védeni, fog, védeni fogjuk ezt az európai modellt, ami a mozgásszabadságot lehetővé teszi. Kérem, hogy tapsolják meg az összes meghívottunkat, akik betartották a kiszabott időkereteket, és mindenek előtt ismertették véleményüket, álláspontjukat. Kérem, mindenkit tapsoljunk most meg.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 chers collègues, nous continuons. Kedves kollégák, folytatjuk. Folytatjuk az ülésünket, kérem szépen. Si vous voulez discuter... Akik beszélgetni akarnak, azokat kérem, hogy menjenek ki a teremből. Abban az örömben van részünk, hogy szakbizottságban fogadjuk Erald Witterset, most pedig ezen az ülésen a, a CEF nek az eredményéről fogunk beszélni, ami 2016. október és 2017. februárja között folyt le ez két, egyrészt a, az éves program, másrészt a több éves program volt, három célkitűzés volt. Az egyik megszüntetni a szűk keresztmetszeteket létrehozni, a még hiányzó kapcsolatokat, illetve javítani a vasúti interoperabilitást és a határmenti szakaszokat javítani, garantálni a fenntartható, hatékony utazásokat, hogy felkészüljünk a jövőbeni áramlásokra, a színcsökkentése és az interoperabilitás megerősítése a közlekedési szolgáltatásokban. Én őszintén szólva Türelmetlenül várom, hogy milyen eredmények jöttek ki ezekből a tárgyalásokból. Ha jól tudom, akkor a múlt héten került mindez elfogadásra, és akkor már is megadom Reuters úrnak, Reuters úr, nagyon örülök, hogy egyszer végre itt van, mert nagyon gyakran, amikor találkozunk, akkor egy olyan személlyel van dolgunk, aki rengeteget dolgozik eh, ennek a bizottságnak, és ha valamit kérünk, akkor azonnal készségesen reagál, és nagyon kedvesen köszönöm, hogy itt van közöttünk, és öné a szó. Merci, Madame la Présidente, merci de, de vos... Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen, hogy fogadnak, és hogy itt lehetek. Nagyon szívesen fogom a felhívás eredményeit közé tenni, méghozzá angolul, mert angolul vannak a szlájdok is, és aztán szívesen válaszolok franciául. Hölgyeim és uraim, hadd ismertessem a 2016-os felhívás eredményeit. A e, biztos e, itt volt önökkel az utolsó ülésen, és már, e, már jelezte, hogy az eredményeket ma fogjuk közzé tenni, és ezután a menetrendet is ismerteti majd néhány eredményről számolnék be. Tudom, hogy nagyon hosszú napjuk volt. A az észt miniszter elmondta, hogy az elnökségnek milyen prioritásai vannak, ugye az összekapcsolási eszköz, meg a digitalizáció is szerepel közöttük. Mindenek előtt szeretném jelezni, hogy ebben a harmadik kiválasztási szakaszban 2,7 milliárd eurót fektetünk be, három felhívás, tender jelent meg 2014-15-16, a nemzeti kereteket is három szakaszban lehetett felhasználni, és ez most a harmadik szakasznak a vége. Először is néhány kulcsfontosságú üzenet, két szlájdon mielőtt belemegyek a részletekbe. Tehát túl jegyezték a felhívást, bőven legtöbben jelentkeztek, 3,8-szeres volt a túljelentkezés, és a kohéziós országokban 6,5-szeres tehát szinte teljesen sikerült a 11,3 milliárdos kohéziós keretet kimeríteni. Senki nem számított rá, hogy a 11,3 milliárdos transfer a kohézióból az összekapcsolási eszközhez ennyire sikeres lesz, hogy három év alatt 11,3 milliárdot sikerül felhasználni. Láthatják, hogy eh, eh, hogyan eh, oszlik meg a végrehajtásnál tartunk már. Már 640 millió euró vissza is jött, hogy újra befektethessük. Például Lengyelország 2014-es közbeszerzésével és 2016 elején képes volt már is arra, hogy 500 milliót megtakarítson, és ezt visszatáplálták a rendszerbe, és újra pályázni lehetett rá. Szóval ez egy nagyon ö, sikeres lebonyolítás volt. Következő szlájdon egy másik ö, kulcsfontosságú üzenet szerepel, amit szeretném, ha megjegyzeznének. Ö, elnök asszony, önök kérték, hogy ne csak a nagy projektekre, hanem a ö, kis ö, határon átnyúló szakaszokra is szálljunk pénzt, és a biztossal, illetve az önök parlamentjével úgy döntöttünk, hogy egy részét a pénznek kis projektekre teszük félre, ezt is túl mm, pályázták, egy 20%-ról szólhatunk itt, költségvetések keretek közötti átcsoportosítást végeztünk 13 projekt esetében 140 millió eurót költöttünk így el. Összességében a 14 15-16-os években 604 projektet választottak ki, majdnem 2000 haszonélvezővel, és több mint 21 milliárdos a társfinanszírozás, több mint 90 százalékos, teljes beruházás, amihez támogatást nyújtottunk, egy 41,6 milliárd. A célkitűzéseknél nem fogok a részletekbe belemenni, a 16-os évben három célkitűzésünk volt, az egyik a szűk keresztmetszetek és a hiányzó kapcsolatok megoldása, fenntartható és hatékony szállítás hosszú távon, és az integráció összekapcsolási módok, interoperabilitás optimalizálása, és láthatják, hogy hogyan oszlott meg a befektetett pénzösszeg. Itt ezen a szlájdon pedig azt látják, hogy milyen finanszírozási kérdések érkeztek, 7,4 milliárd 332 projektre, aztán külső mm, értékelők ezt 5,5-re csökkentették 208 projektre, aztán látják itt a barnával, zöldel, hogy mennyi pénz állt rendelkezésre, így, így végül 2,57 század milliárdot költöttünk el, 20 os a rugalmasság, a zöld, a végső költségvetés 2,60 6 milliárd. Tehát a narancsból kellett eljutnunk a zöldbe. Tehát volt egy sor projekt, amire nem tudtunk támogatást adni. Itt a következő szlájdon azt látják, hogy kohéziós kereteknél nagyon magas volt, vagy a kohéziós országban nagyon magas volt a túlpályázás, 1,7 milliárd, az éves programra nagyon kevés pénz megy, a több éves pénzre igyekeztünk több pénzt, több éves projektre több pénzt biztosítani. És ezek a kis határon átnyúló szakaszok is szerepelnek az éves programnál. Itt van némi részlet arra vonatkozóan, hogy mire fordítják a pénzt. Mm, ilyen messziről nem tudják elolvasni, ez a vastag a gerinchálózatot jelzi, aztán az ERTMS fejlesztések, a következő interoperabilitás, különböző multimodális és csomóponti beruházások. Következő szlájd, általános keret, itt egy kicsit jobban láthatóak a prioritások. A Cezár a legnagyobb oszlop, amit látnak, az innováció, ITS, RTS, csomópontok, és a 140 millió, amire utaltam az előbb. Tehát összességében ez tehát a felhívási prioritás eredménye. Az általános konklúzió az, hogy messze több pénzt igényeltek, mint amennyi volt, optimalizálnunk kellett a keretet, három év végére a teljes kohéziós keretet felhasználtuk, és a kis határon túlnyúló projektekre több lett pénzt biztosítottunk. Ez a szép könyvecske mindenki számára rendelkezésre áll. Ez a mi Bibliánk a 16-os évre vonatkozóan. Ez az utolsó a három kötetes sorozatból. A blending felhívás után következik majd a 18-19 20-as felhívás. Mint tudják, némi pénz vissza követelésre kerül, amit nem megfelelően használtak fel. Tájékoztatni fogjuk ezt a szakbizottságot. Ez volt az utolsó ilyen nagy pályázat. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy röviden ismertessem az eredményeket. Mi nagyon elégedettek vagyunk az önök szakbizottságával folytatott együttműködéssel, illetve a tagállami együttműködéssel is, mert az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz bizonyította, hogy jól fel tudja használni a pénzügyi kereteket, és hogy innovatív is az innovációkra, alternatív üzemanyagokra a határon túlnyúló projektekre ö, fordít, amelyek fontosak az egész hálózat kiteljesítése szempontjából, és nagyon elégedettek vagyunk ezzel az együttműködéssel, és bízunk benne, hogy a jövőben is folytatjuk ezeknek a prioritásoknak a megvalósítását. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen, Reuters úr, hogy ilyen világosan tájékoztatott bennünket erről a dinamikáról, és ezért is rendszeresen ö, osztjuk meg a munkát. A... Először Vin van de Kampurnak adom meg a szót. Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm. Nagyon ragadós Reuters úrnak a lelkesedése, miután a Brexit-tel töltöttük ezt a nehéz délutánt, jól hallani változtatásképpen valami pozitívumot is. Ön több milliárd eurót említett, de meg kell, hogy mondjam, hogy kisé már belefáradtam a mai napba, úgyhogy csak néhány kérdésem lesz. Ezt a Bibliát majd elolvasgatom a ö, nyári szünet alatt, és ö, összehasonlítom a többi dokumentummal, hogy vajon vannak ebben a hívek. Nem, ez vicc volt. Tehát a kérdés, a kifizetések tempója. Ez a több éves pénzügyi keret 2020. szeptember 31-ig tart. Utána az új több éves keretben ugyanilyen tempóban mennek majd a kifizetések? Tehát az egyik kérdés a kifizetések menetére vonatkozik, a másik az, hogy a több éves pénzügyi keret időben elkészül majd. Lehet, hogy a választások kicsit ott kitolják az időpontját. Ez persze problémás lenne. Aztán a DG Regió mit tanult a sikertörténetből? Ezeket a borítékokat nagyon sikeresen használták föl. Most a régió főigazgatóság irigykedik erre a sikerre, vagy tanultak belőle, hiszen a kohéziós pénzek hozzájuk tartoznak. Aztán, és ez az utolsó kérdésem, remélem, hogy a MOVE főigazgatóság és Öttinger biztos jól együttműködnek majd nagyon sok sikert kívánok, és biztos vagyok benne, hogy Bulcasszony elérheti majd a SEF blendinget. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vin van de Kamp. Ajánl Szender asszony következik. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen, elnök asszony. Köszönöm. És egyetértek azzal, amit mondott az elvégzett munkáról. És minden kérdésünkre és kérésünkre válaszoltak, minden választókörzetből, úgyhogy csak arról tudok beszámolni, hogy mennyire elégedett vagyok. A régiómban az emberek nagyon örültek annak, hogy ilyen támogatást kaptak. A arra is emlékszem, amikor ön azt mondta, elnökasszony, hogy az utolsó tanulmány. A régióm nagyon örül, és a többi régió is úgy így érez. De ahogy Van de Kamp úr is mondta, most már itt az ideje, hogy elkezdjük előkészíteni Tudom, hogy szeret biciklizni, úgyhogy itt az ideje, hogy elkezdjünk pedálozni az infrastruktúra költségvetését. Ön is elmondta, nem csak a kereslet a lényeg. Az ön osztálya majd kiszámolja, hogy mennyit kell költenünk még arra, hogy kiteljesítsük a 2015-16-17-es évek munkáját, figyelembe véve a kötelességvállalásokat. Aztán persze az is kérdés, hogy mennyit fognak majd még kérni tőlünk, amit esetleg nem tudunk rendelkezésre bocsátani, de biztos vagyok benne, hogy a szolgáltatások már, a szolgálatok már működnek, és számolják ezt. Aztán a metodológiát, illetően a SEF. Most akkor tessék, akkor ezt népszerűsíthetjük. Megmutathatjuk, hogy a bizottságnak is vannak sikertörténetei, még a, a beruházási bankkal kapcsolatban is. Még tök, több hónapig tart ez a harc a szefér, és szerintem emlékeznünk kell arra, hogy a formátuma is és a tartalma is nagyon hasznos nem csak a bővítésre váró országokban, de igazából ez az FC, a Beruházási Bank és a régiók főigazgatósága között is egy jó összekötő pont. Mi szeretnék a MU főigazgatóságot támogatni. Köszönöm. Merci beaucoup, madame. Elnök, köszönöm szépen, Ajala Sander asszony, Kramer úr következik. Köszönöm szépen. Én még nem olvastam el ezt a dokumentumot, csak úgy belenéztem. Vin van de Kamp azt mondja, hogy említsen meg a hiányzó kapcsolatokat, a 110 millió eurót túl haladtuk, ez jó, mert a régiók bizottságával együttműködtünk. Ez egy nagyon fontos téma, és persze azt kívánom, hogy bár csak 30 évvel ezelőtt kezdtük volna, de jobb késő, mint soha. Egy öm, hiányzó kapcsolat a 40 millió 40 százaléka a lengyel oldalon már a vasúti vonalt kiépítették, most pedig Kodbusz felé e, ezt tovább kell vinnünk. Nem tudom, hogy a német szövetségi kormányjal ezt letárgyalták, hogy folytatják, mert Brandenburg tartomány előfinanszírozni akarta, aztán a szövetségi közlekedési miniszter ezt megtiltotta, mert oda tervezett közuttakat, tehát ott van egy fontos európai projekt, a Német Szövetségi Kormány pedig bezárkozik a nemzeti elképzeléseibe, hogyan lehet nyomást gyakorolni a szövetségi közösségre, hogy Kodbusztól is tovább vigyék a vasutat. Aztán a közútak. Vannak olyan országok, ahol nincs maut, a, tehát a közutakon, ott mi a helyzet a társfinanszírozással? Hány olyan közúti projekt van, amit társfinanszíroznak, és a MAUT meg is jelenik benne, tehát visszakapják a pénzt? És a harmadik kérdésem, Csehországban közúti problémákról hallottam. Juncker úr állítólag azt mondta, hogy majd jóvá hagyjuk. Annélkül, hogy a szabályoknak megfelelnének ezek a munkák. Ez tényleg így van, vagy akkor is kapnak társfinanszírozást, hogyha figyelmen kívül hagyják a szabályokat? Köszönöm szépen, Kramer úr, Markus Piper úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid lesz a kérdésem. Wim van de Kamp már említette a kohéziós országok. A CEF-fel nehezen egyeztek ki. Hogy néz ki a pénzek elosztása? Akasztott mindenkit ez a nemzeti boríték kérdés. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy nem kapták meg a pénzeket van olyan ország, amely egyáltalán nem sikerült, hogy projektet megvalósítson? A CEF végén. Hogy látja? Maradnak majd olyan pénzek, amiket nem tudok felhasználni? A múltban az történt az ilyen pénzekkel, hogy az ilyen pénzekre pályázhattak újra tagállamok. Úgyhogy ez lenne a kérdés. Köszönöm. Merci, Monsieur Piper. Köszönöm szépen, Piper úr, és záróként Künc úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök ennek az eredménynek, amiről beszámolt itt a meghívottunk. A Connecting Europe Facility és a regionális és kohéziós alapok. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gazdasági növekedést és a fiatalok közötti terjedő munkanélküliséget megoldjuk. Nagyon akaszó ez a probléma. A struktúrai szempontból gyenge országok akasztóak: Románia, Bulgária, Magyarország, Szlovákia, Portugália, Olaszország, déli országok, a transeurópai hálózatok nagyon fontosak, és nagyon nagy szerepet játszanak a közlekedésben. Csak ezeknek a támogatásával tudjuk meg tendereztetni az olyan projekteket, amelyek hozzájárulhatnának a gazdaság fejlesztéséhez. Aztán a társaságoknak a székhelye. Sokat beszéltünk erről, hallottuk azokat a történeteket, ahol mindenki azt mondta, hogy senki nem akarta az eszközöket keverni, mindenki külön akarta választani a CEF-et, a kohéziót, a struktúrás alapot. Most látjuk, hogy fontos döntést hoztunk, és így kell tovább működnünk a munkahely teremtéséhez. Most olvastam egy jó cikket, miszerint Európa halad. És tényleg 3,5%-kal nőtt a gazdasági növekedés, pontosan azokban az országokban, akik részt vettek ebben a projektben. Ez a jó filozófia. Egyébként nincs is kérdésem. Merci. Köszönöm szépen. Két kis kérdésem van. Az első az a meghallgatáshoz kapcsolódik. A Brexit-tel kapcsolatban mi történik azon tervekkel, amelyek finanszírozásra kerültek, de kikerülnek az európai költségvetésből, azok folytatódnak, vagy ott lesz továbbra is kapcsolat, ez az első kérdésem. A második, szeretném tudni, hogy egy ország, amelyik az összekapcsolási ö, ö, projektbe beszáll, és közben a kormány vált, tehát kormányváltozás történik be, anélkül, hogy megneveznék bárkit, akkor ö, visszafordul, vagy, vagy mi az eljárás? Az államnak vissza kell fizetnie a, a megelőlegezett pénzt, vagy, vagy mi történik ilyenkor? Köszönöm szépen a válaszokat. Uh, köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, köszönöm kollégák a kérdést. A kohéziós kérdésekre és a költségvetésre vonatkoztak a kérdések. Természetesen a kohéziós költségvetés a Connecting Europe Facilityhez kapcsolódik, és ez kohéziós alap. Annak idején a az Unió úgy döntött, hogy három évre adják a pénzt a nemzeti kerettel, és három felhívás hoztuk létre, hogy a, ezeket a kereteket felhasználják. 4 millió volt Lengyelország esetében, és háromszor volt lehetősége, hogy projekteket terjesszen elő Lengyelország, és felhasználja ezt a 4 milliót például és Lengyelország képes volt, csak úgy, mint a többi kohéziós ország, hogy ezt az összeget felhasználja, sőt teljesen felhasználták, mert túl is jegyezték ezeket, hat és félszer jegyezték túl a kohéziós keretet úgy gondolom, hogy az elemzés, amit ebből levonatunk, hogy ez az a kompetitív elemnek köszönhető, mert három év múlva már a, nem egy kohéziós államé, hanem mindenki hát pályázhat. Hogy Piper úrra vállalkak válaszoljak, három ország volt, amelyik nem teljesen használta fel a rendelkezésre álló keretet, és nagyon kismértékben volt csak ilyen, mert a pénz, ami nem került felhasználva a nemzeti eh, keret, az 17, 70 eh, millió volt, a 11,3 milliárdból, tehát ez egy százaléknál is kevés volt, 0,0 egész nem tudom hány százalék. Tehát a pénz annyira kicsi összeg volt, hogy szinte nem is lehetett észrevenni vagy látni, tehát eh, ha érdekli, akkor meg kell nézni ebben a brosúrában. Tehát a 70 millió került alokálásra, a CEF alapelveinek megfelelően, először is uniós projektre, aminek eh, a határon átnyúló dimenziója volt, és eh, alapvetően a, a balti térségben Lengyelország, Szlovákia, Cseh köztársaság, illetve Szlovéniában és más országokban is, ahol alternatív felhasználás is a Cézárra, és ezzel a pénz tulajdonképpen el is ment. Olyan kis összeg volt, hogy csak azért akartam, hogy minden világos legyen. Tehát ez a keret, ez nagyon sikeresen került felhasználásra, sok mindent megtanultunk belőle, nevezetesen, hogy a kohéziós pénznek van egy kompetitív eleme, és ez jól felhasználható. Nem csak a legutóbbi években, hanem az N plusz 3-as évben, hanem már a kezdetben is. És ennek nagyon örültünk, ez egy pozitív elem, eredmény a kohéziós országokra. És ahogy Kunor mondta, kulcsfontosságú stratégiai projektekre került ez felhasználásra, és a komplementaritás is nagyon fontos, mert alapvetően mi határon átnyúló munkákat végzünk, a kohéziós kollégák a DG régióban más, tehát mi csináljuk a Baltikát, például Varsó és Litvánia között, de a kohéziós kollégák csinálják a nemzeti szakaszt. Ez így lehet az, hogy 6,5-szeres helyett 5,5-szeresát adtuk. További kérdéseket illetően Kramer orr nagyon specifikus volt, korpusz horkára kérdezett rá, ezen dolgoztunk, mert lehetővé akartuk tenni, hogy a pénz odaítélésre kerüljön, és pár beszédet folytattunk, és hangsúlyt is fordítottunk arra a Brandenburg és más eh, lendereknél is erőfeszítéseket. Tehát hogy ne csak ez a szakasz kerüljön megvalósításra, hanem az összekapcsoló szakasz teljes egésze. Ami pedig az út, közúti beruházásokat illeti, nagyon korlátozott volt, biztonságos parkolók, ITS és határon átnyúló szakasz. Nemzeti szekciókat nem építünk, illetve közútra nagyon kevés pénzt fordítunk. Vannak nemzeti projektek, ezt az F szín keresztül csináljuk, és akkor persze a kérdése jogos, az FC-hez kell bevétel, tehát ezért kellenek különböző díja, fizetési vagy egyéb lehetőségek. Elnök asszony a Brexit-tel kapcsolatos kérdését és a kormányváltás kérdését illetően a Brexit esetében egyelőre a projektek folyamatban vannak, az Egyesült Király végrehajtás alatt állnak, mert egyelőre még nincsen meg az eredménye a tárgyalásoknak. Azon tervek, amelyek a portfólióban vannak, jól kezelhetőek, a legtöbbjük 19-ben így is úgy is lezárul. Egyelőre ez a helyzet, természetesen részletes értékelésre kerül majd sor, akkor, amikor megkapjuk a tárgyalások eredményét, nem tudok mást mondani ezzel kapcsolatban. A CEF-et illetően és a kormányváltást illetően mindenütt van állandóan kormányváltás, az nem vált nem feltétlenül változtatja meg a mi kötelezettségvállalásunkat, amit a megállapodásokban kötöttünk. Ha a finanszírozási megállapodást nem tartja be egy tagállam, mert leállítja a projektet, akkor a költségvetés nem kerül felhasználásra, tehát visszajön hozzánk, mert megvan a use it or lose it mechanizmus, tehát akkor ez a projekt nem fogja felhasználni az összegeket a megfelelő időpontoknak megfelelően, és visszakerül, és újra felhívást adunk. Egy kérdés van, amit a Andreas Borson kollégámat fogom megkérni, hogy erre válaszoljon. Van de Kampurnak a kérdése. Az N plusz, N plusz 1, N plusz 2 kérdések, a, talán ő meg tudja ezt válaszolni. Köszönöm. And my question, you forgot with Czech. És elfeledkezett az én kérdésemről is a cseh útépítésről. Megpróbálok mind a két kérdésre válaszolni, Van der Kramp és Kramer urak kérdésére. Én foglalkozom az egész CEF közlekedési, energia és informatikai projektek végrehajtásával, és nagyon szoros pénzügyi és szakmai felügyeletet biztosítunk a pénzügyi ciklusok úgy alakulnak, hogy anélkül, hogy belemennék a részletekbe, biztosíthatom önöket, hogy szigorúan ellenőrzünk, éves kifizetések vannak, egy-egy évre van kötelezettségvállalás, és vizsgáljuk a projekteket, van egy első előfinanszírozás, aztán egy közbőső előfinanszírozás a projekt szükségleteinek függvényében, és aztán az egyenleget egy végkifizetéssel álljuk, vagy rendezzük. Tehát megfelelő cash flow, t biztosítunk a projekt számára, hogy mindig ö, legyen elég európai pénz ahhoz, hogy ne kelljen az építkezést abba hagyni, de túl sok pénzt sem adunk ö, oly módon, hogy ne altassák a pénzt a projekt végrehajtása közben. Szorosan együttműködünk a haszon élvezőkkel. Kramer úrnak pedig azt válaszolnám, a környezetvédelmi mm, hatástanulmányokra vonatkozóan talán általánosabban, hogy a környezetvédelmi főigazgatóság szorosan együttműködik velünk a kiválasztásban, hogyha nem sikerül a szelekciónál a környezetvédelmi szempontokat megjelenítetni, akkor a megállapodásba kerülnek bele ezek. Megint csak egyeztetünk a környezetvédelmi főigazgatósági kollégákkal, és csak a biztonságos, nem környezetszennyező projekteket hagyunk jóvá a Milestones-nál is ez a helyzet. A környezetvédelmi főigazgatóság nagyon odafigyel a környezetvédelmi hatástanulmány előírásaira, illetve az eljárás megfelelő lebonyolítására környezetvédelmi szempontból is köszönöm. Kedves kollégák, akkor most köszönetet mondunk a MOVE főigazgatóságnak, hogy eljöttek és elmagyarázták, hogy hogyan zajlottak ezek a pályázatok. Köszönjük szépen az együttműködést, tapsoljuk meg a vendégeket, mert nagyon fontos munkát végeznek. Miközben mi pedig befejezzük ülésünket a mai napra. Akikkel csak augusztus 31-én találkozom 9 órakor, azoktól elbúcsúzom. Lesz, aki velem tart a jövő héten Svédországba, mert a munka azért folytatódik, tehát kellemes nyári szünidőt kívánok mindenkinek, és köszönöm a tolmácsoknak, hogy megint csak itt voltak, és nagyon profik voltak. Jó nyaralást kívánok, mindenki pihenje ki magát, és dinamikusan indulhasson a szeptember, mert nagyon izgalmas évünk lesz. Köszönöm!